Okay. Hello everybody. I'm, uh... Jó napot kívánok mindenkinek. Szeretettel köszöntöm Önöket az ülésen, és most átváltok svédre. Mindenkit megkérek, hogy tegye fel a felhallgató, fejhallgatóját, hogyha nem ért svédül. Vi uh, har här en, en stund som vi nu tillsammans ska... Tehát, folytatja az elnök úr svédül most lehetőségünk lesz a Dán elnökséget meghallgatni. A nemek közötti egyenlőségért, illetve a munkaügyért felelős miniszterek jönnek, érkeztek el hozzánk, a munkájukról fognak beszélni, és az elnökségi tervekről, a kérdésekre is lesz lehetőség. Úgyhogy először is köszöntöm a Dán elnökség képviselőit a körünkben, és elmondom nekik, hogy nagyon kíváncsian várjuk, hogy mik lesznek a Dán elnökség prioritásai azokon a területeken, amelyekért a mi szakbizottságunk felelős. Örömmel várjuk az együtt folytatott munkát, és át is adom Szerén úrnak a szót. Members. Köszönöm szépen. Tisztelt bizottsági képviselők, elnök úr! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy meghívtak, és önök előtt bemutathatom a Dán elnökség prioritásait azon a területen, amelyet, amelyet én felelek. Nagyon remélem, hogy nyílt eszmecserét folytathatunk, és szoros és gyümölcsöző együttműködésben lesz részünk majd a Dán tanácsi elnökség alatt. Már Gustafsson úrral és Tarabella képviselőkkel találkozhattam, akkor, amikor tavaly novemberben ennek a bizottságnak a delegációja Kopenhágába látogatott. És nagy örömmel vártam, hogy a nemek közötti esélyegyenlőség programját bemutathassam a Nőjogi Bizottságban ma. Felelős Európa, zöld Európa, dinamikus Európa és biztonságos Európa. Ez szerepel a programban, tehát több is, mint a nemek közötti esélyegyenlőség. Ezek a Dán elnökségi program fő címei, amelyek remélhetőleg a Dán elnökség alatt érvényesek, de az elkövetkezendő években is. Gazdaságilag és társadalmilag is remélhetőleg felelősen tudunk majd eljárni megvalósítva a zöld gazdaságot, a fejlődést, és így tovább. Ennek fontos része a nemek közötti esélyegyenlőség. Elnök úr, a nemek közötti esélyegyenlőség az EU egyik alapelveinek alapelve, és én biztosítom önöket arról, hogy a tanácselnökségünk alatt tovább fogjuk folytatni az erőfeszítéseinket ezen a területen is. Ugyan sok minden történt már, sok kutatás és sok lépés is megtörtént, még mindig van bőven feladat. Különösen a válság idején fontos emlékeztetni arra, hogy mennyire fontos a nemek közötti esélyegyelőség. Minden tehetséget ki kell használnunk a munkaerőpiacon. De persze nem csak a gazdaságról van szó, ha az esélyegyelőségről beszélek, hanem az emberi méltóságról és az emberi jogokról is nem bánhatunk valakivel másként, csak amiatt, mert fiúnak vagy lánynak született. Ehelyett gondoskodnunk kell arról, hogy az Európai Unió valamennyi állampolgára egyenlő jogokkal és esélyekkel rendelkezzen. Senkit nem lehet kizárni a neme miatt semmiből. Elnök úr, a nők elleni erőszak például az egyik olyan súlyos probléma, amely valamennyi tagállamban megfigyelhető a világ valamennyi részén, a társadalom valamennyi szegmensében. Világosan ki kell jelentenünk, hogy az erőszak elfogadhatatlan. Nem csak a törvényel megy szembe, hanem súlyosan káros az egyénre és a társadalomra nézve is. Én tudom, hogy ez egy olyan kérdés, amely több bizottsági képviselő számára nagyon fontos. És biztosítom önöket, hogy az elmúlt 20 éves tapasztalatom alapján ez a téma számomra is kiemelkedő jelentőségű. Túl sok nő szenved, őket nagyobb biztonságba kell helyezni. Túlságosan sok gyermek tapasztalja meg az erőszakot, amelynek aztán súlyos következményei vannak az egészségükre nézve. Tehát rengeteg a tennivalónk. De arra azért emlékezhetünk, hogy nem az elejéről kell kezdenünk a munkát, mert rengeteg kezdeményezés született, és már vannak jó eredmények. Például az Európai Bizottság tavaly egy euróbarométer felmérést végzett a családon belüli erőszakról. És ez azt mutatja, hogy az emberek nagy százaléka, 98 százaléka tisztában van az erőszak ilyen formájának súlyosságában, jelenlétével. Ez a fajta attitűdváltás fontos elem a hozzáállás megváltoztatásában, az emberek hozzáállásának megváltoztatásában. Megkívánjuk erősíteni a nők elleni erőszakkal kapcsolatos politikákat az Unióban, és ez látszik a cselekvési tervben is, a Stockholmi programban, a nők és férfiak egyenlőségére vonatkozó stratégiában is, ami 2010-től 15-ig terjedő időszakot öleli fel egyetértettünk abban, hogy szükséges az erőszaknak en, ezen formája ellen küzdenünk, és fontos az áldozatvédelem megerősítése is. Átfogó megközelítést kell tehát alkalmazni. Minden irányban végzett munkára szükség van ahhoz, hogy előrelépést tudjunk elérni. Elnök úr, tisztelt bizottsági tagok! A tanács Dán elnöksége alatt négy fő kérdésre kívánunk koncentrálni, ahol haladást szeretnénk elérni. Az első, az, hogy a társaságok igazgató tanácsaiban a nők alulreprezentáltak, az oktatásban ugyanígy nincs meg az egyenlőség, aztán a New Yorki női esélyegyenlőség is ilyen. Hadd térjek vissza az első témára. Tehát az igazgató tanácsi tagságokról szólnék. 2010-ben az egyetemi diplomát szerzők 65%-a nő volt. Az európai munkaerő 45%-a nő, tehát a gazdasági döntéshozatalban is tükröznie kellene a helyek elosztásának a nők szerepét, de ez még nem így van. Főbb tőzsdén jegyzett cégek igazgató tanácsában csak fél százaléka nő évente a nők részvétele. A nemek jobb aránya garantálná azt, hogy szakképzett nők kerülhessenek a menedzsmentbe. A nők számának növelése javítja a cégek gazdasági teljesítményét, erre bizonyítékok vannak. És ezért vállalja, vállalta a Dán elnökség magára azt a feladatot, hogy ösztönözze a minisztereket, hogy a februári EBSCO tanácsülésen aktívan folytassanak erről vitát. Ezen a vitán a miniszterek az esetleges megoldási lehetőségeket fogják majd megvitatni. Hogyan lehet megoldani ezt a problémát? A Dán elnökség összekívánja gyűjteni az európai tapasztalatokat, hogyan lehet javítani a nők igazgató tanácsi részvételét, hogyan tudjuk tehát az alulreprezentáltságot leküzdeni EU-s és tagállami szinten. Az EBSCO tanácsban lefolytatott eszmecsere aztán egy bizottsági értékelés formájában jelenik meg, remélhetőleg önszabályozás, illetve más intézkedések is követik ezt. Márciusban a bizottság jelentést készít a helyzet állásáról. Az eszmecserén túl az Egyesült Királyság, Norvégia és Dánia jó gyakorlatok cseréjének konferenciáját fogja megszervezni Oszlóban, idén májusban. Arról, hogy a nők szerepét a döntéshozatalban hogy lehet erősíteni. Mi a pekingi cselekvési platformot kívánjuk tovább folytatni, és egy olyan témára összpontosítani, amelyel eddig még nem foglalkoztak. Ez pedig a nők és a környezet kapcsolata. A tanácsi következtetések lemélhetőleg a júniusi EBSCO tanácson sikerül elfogadni a nők és az éghajlatváltozás kapcsolatáról. Javaslatokat készítünk majd új mutatókra is, amelyeket a mérésre lehet alkalmazni. Ezért nagy örömmel mondom, hogy Kill Nielsen asszony jelentését olvastam a nők és az éghajlatváltozás címmel. Egy nagyon fontos témáról van szó, amelyel foglalkozni kell. A nők és a férfiak nem képviseltetik magukat az éghajlatváltozás terén folytatott eszmecserékben, a döntéshozatalban sem. Itt is új mutatókra teszünk javaslatot, két, dolog, két dolgot hangsúlyozunk a döntéshozatalban, tehát egyensúlyt kell teremteni, és arra is oda kell figyelni, hogy a mérnöki tudományok, a matematika terén kevesebb a nő, és ezt a hiányosságot is orvosolni kell. Van itt még valami, még egy paradigma, a szegregáció az oktatásban, amely több tagállam számára kihívás. Nagyon sok kislány és kisfiú nem választhatja meg szabadon azt a pályát, amelyet szeretne a saját érdeklődési köre alapján. Azért, mert nyomást gyakorolnak rájuk, és már ódivatú sztereotípiáknak kell, hogy megfeleljenek. Szakértői szemináriumot fog a Dán elnökség tartani arról, hogy hogyan tudjuk ezt a problémát megoldani, és elkerülni a fiúk és lányok kihullását az oktatási rendszerből éves találkozót szervezünk a nők státuszának állapotáról, a vidéken dolgozó nők helyzetéről, a nők az oktatásban, egészségügyi ellátások, és így tovább. Ezekről a témákról fogunk tehát eszmét cserélni. A külügyi szolgálattal együttműködve a Dán elnökség a tárgyalások előkészületében is részt vesz, és hadd tegyem hozzá, elnök úr, tisztelt képviselők, hogy nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy önök előtt szólhattam, és mielőtt a vitára most sor kerül, hadd adjam át a szót Frederiksen asszonynak, aki a munkaügyi miniszterünk. I would also like to start by... Én is azzal kezdeném, hogy köszönetet mondok önöknek azért, hogy elhívtak ma ide a szakbizottságuk elé, nagyon örülök ennek, hogy itt lehettek, és eh, remélem, hogy nyitott, nyílt, őszinte véleménycserét folytathatunk az elkövetkező hat hónap során. A Dán elnökség a tanács Dán elnöksége nagyon nagy kihívásokat tartogató időszakban vette át az elnökséget, a válság sújtott bennünket, és valószínűleg a válság marad egy ideig még amelynek óriási következménye lesz nőkre, férfiakra, mindenkire, akik attól tartanak, hogy elveszítik munkájukat. Ahogy az esélyegyenlőségi miniszter kollégám is elmondta, a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető érték az Európai Unióban. Nincs kétség afelől, hogy a világ többi részével összehasonlítva az Európai Unió hosszú utat tett meg annak érdekében, hogy a nők és férfiak esélyegyenlőségét biztosíthassa a munkaerőpiacon. Ez nagyon jó, de nem szabad elfelejteni azt sem, hogy még van teendőnk. Mint Dán foglalkoztatási miniszter, én is gyakran találkozok, még Dániában is az esélyegyenlőtlenséggel. Gondoljunk a nem megfelelő bérezésre, vagy a nem egyenlő kezelésre az előre léptetés során. Hogyan lehet ez a 21. században, hogy még mindig meg kell győzni embereket arról, hogy a nők és a férfiak ugyanazokon jókat érdemlik meg. Főként a válság idején nem szabad, hogy az esélyegyenlőség alapvető elvét lecsökkentsék. Foglalkoztatási miniszterként szeretném hangsúlyozni, azt, hogy mennyire fontos az, hogy a nők részt vegyenek a munkaerőpiacon. A nők a munkaerőpiacon nagymértékben hozzájárulnak Európa jólétéhez. Ezért van az, hogy az Európai Unió 2020-as stratégiája hangsúlyozza azt, hogy mennyire fontos az, hogy a nők egyre inkább részt vegyenek a munkaerőpiacon. Rendkívül fontos az, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy mind a férfiaknak, mind a nőknek hozzá kell járulniuk a jóléthez, és egyenlő jogaik vannak. Minden egyes témában szem előtt kell ezt tartanunk. A Dán elnökség támogatja az intelligens fenntartható növekedést, és támogatja az Európai Unió szociális és gazdasági kohéziós célkitűzéseit és a magas szintű foglalkoztatást. Hadd térjek rá az egyenlő bérezés kérdésére, amely egyre inkább fontosabbá válik akkor, amikor a nők nagyobb számban lépnek be a munkaerőpiacra. Véleményem szerint az egyenlő bérezés alapvető fontosságú, de sokkal keményebben kell azon dolgoznunk, hogy ezt elérhessük. A nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség, illetve a nők függetlensége remetében kötődik a fizetéshez. A nemek által, bizonyos nemek által dominált munkaerőpiac nagy kihívás, és a családoknak is hatása van a bérkülönbségekre. Ez elég szerencsétlen helyzet, és nem szabad, hogy ez fennálljon a jövőben is. Tudom, hogy az Európai Parlament szeretné, hogyha a bizottság többet foglalkozna az egyenlő bérezés kérdésével. 2008-ban a bizottságnak a parlament egy ajánlást küldött. Az ajánlás, ha engem kérdeznek, egy jó keretet képez arra, hogy tovább foglalkozzunk ezzel a témával. Ez a probléma aggaszt engem, és számos olyan aspektus van, amely az egyenlő bérezéshez kötődik. A Dán elnökség során tervezünk májusban egy konferenciát, amely az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről szól az egyenlő bérezés tekintetében. Gyakran nehéz azok számára, akik úgy érzik, hogy diszkriminálták őket, nehéz számukra bírósági eljárást indítaniuk munkavállalójuk ellen az egyenlő bérezés tekintetében. Remélem, hogy erre a konferenciára majd el tudnak jönni. A munka és a család összeegyeztethetősége, ez is olyan téma, amely, amely nagyon fontossá vált itt az Európai Parlamentben is. Eh, egy másik téma, amely ugyancsak nagyon fontos számomra, az az, hogy mindkét szülőnek meglegyen a lehetősége arra, hogy gyereknevelési szabadságra mehessen, amíg a gyermek kicsi. Ez azért fontos, mert ez jobb egyensúlyt teremt, és szerintem ez, ez rendkívül kulcsfontosságú. És nem utolsó sorban nem is kell emlékeztetnem ezt a szabizottságot arra, hogy a szülői szabadságról szóló élenyebb szervezetnek nem igazán volt könnyű előélete. A tanácson belüli viták eléggé hevesek voltak néha, és nem titok, ha elárulom azt, hogy azok a módosítók, amiket az Európai Parlament 2010. októberében elfogadott, az számos tagállam véleménye szerint nem tette a helyzetet egyszerűbbé. Főként azok a módosítók, amelyek a teljes mértékben fizetett szülési szabadságot illették. Ahogy önök is tudják, még mindig van egyfajta blokkoló kisebbség a tanácsban az ellen, hogy bármilyen fajta új tárgyalást lehessen kezdeni ezen témával kapcsolatban. Az elnökségünk úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzet rendkívül nehéz, és tudom, hogy sokan ebben egyet értenek, de azt is nagyon szerencsétlennek tartjuk, és ez nem járul hozzá a jövőbeli együttműködéshez a tanács és az Európai Parlament között elnökségként. Meg kell vizsgálnunk azt, hogy van-e lehetőség arra, hogy új párbeszédet találjunk ezen dokumentummal kapcsolatban. Rá kell mutatnom arra, hogy nehézségekbe ütközik a tanács is, és a legutóbb utóbbi 2011-es EPSZOK ülés óta megszületett egy erőlépési jelentés. Ez rámutat arra, hogy mind a bizottság, mind pedig az Európai Parlament azon kell, hogy legyenek, hogy helyrehozzák a párbeszédet a tanács és az Európai Parlament között, ezért azt remélem, mint illetékes miniszter, hogy az Európai Parlament részt fog, végni, részt fog venni majd az elnökséggel folytatott konstruktív vitában, annak érdekében, hogy ezt a fennakadást meg lehessen szüntetni. Úgy gondolom, hogy mindannyian egyetetünk abban, hogy mennyire fontos az, hogy előre haladhassunk ezen témában, és ennek nagyon örülök. Hangsúlyoznom kell azonban azt is, hogy a tanás számára mennyire fontos az, hogy rugalmasabbá és kompromisszum képesebbé váljon az Európai Parlament, akkor hogyha azt szeretnénk, hogy ez a dokumentum sikeres legyen. Ennyit szerettem volna elmondani bevezetőként. Nagyon remélem, hogy sikerül megfelelő eszme cserét folytatnunk a különböző témákról, dokumentumokról. És tudjuk, hogy kemény munká előttünk. Tack så hemskt mycket för det och eh, det var Köszönöm. Érdekes volt hallgatni, hogy ön hogyan látja ezeket a dolgokat. Mi is ebben a bizottságban mindent megteszünk annak érdekében, hogy előre lépjünk, sokan akarnak hozzászólni. Talán nem fogalmaztam világosan az elején. Olyan kétségbe esettem, Integettek néhányan. Először a koordinátorok kapnak szót, és utána a többi képviselő. Na most azért nincs olyan nagyon kevés időnk. Tehát ha jól beosztják az időt, és tesznek egy kis erőfeszítést és gondolnak másokra, akkor menni fog a dolog. Kérem, hogy próbáljanak tömören fogalmazni, huszan szeretnének beszélni, és jó lenne, ha mindenki szót kapna. A koordinátorok szólalhatnak fel először. Tack så Tomzen asszony. Er Köszönöm, Dánul, angolul, vagy hogy beszéljek? Ahogy akar. Köszönöm, hogy eh, eljött ide, és eh, örülünk, hogy eh, párbeszédet folytathatunk önnel erről az érdekes bevezetőről is. Én a fizetésbeli egyenlőtlenségekről beszélnék először, mert ebben a bizottságban ezzel fogunk foglalkozni. Tudjuk azt, hogy a fizetések több dologtól függnek, az egyes tagállamokban függnek a munkaerőpiac helyzetétől, a munkaerőpiac szerkezetétől. Portugáliában csak 8% a különbség a férfiak és a nők között, máshol 30% is lehet, Dániában pedig éppenséggel 17%. Tudjuk, hogy az a, figyelmet, a fizetésbeli egyenlőtlenségek egyik oka a szegregált munkaerőpiac. Most lehetőségünk, lehetőség előtt állunk Európában. Az esélyegyenlőségi miniszter beszélt a nők és környezet kapcsolatáról, arról, hogy a nők nagyobb szerepet kell, hogy játszanak a fejlődő világban, és ezzel teljesen egyetértünk. De itt Európában, és én éppen most egy másik ülésről jöttem, ahol az energiahatékonyságról beszélünk, beszéltünk, és én vagyok a raportőre ennek a témának. Az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy az energiaszektorban két millió új munkahely fog keletkezni az elkövetkezendő években. Ezek 80, az energiaszektorban egyébként a munkahelyek 80%-a férfiaké. Tehát két millió új munkahelyről van szó, amelynek 80%-a nőké, bocsánat, férfiaké lesz. Most Európában esélyünk van arra, hogy a szegregált munkaerőpiacot felszámoljuk. Azt gondolom, hogy ez elnökségi prioritás kell, hogy legyen. Itt február 27-én például arról fogunk beszélni, hogy hogyan fognak a nők belépni a növekedési ágazatokba, úgy, hogy aztán végül is neveztesei legyenek az átmenetnek, a változásoknak. Ugyanis amikor munkahelyteremtésről beszélünk a legtöbb országban, akkor a megteremtendő munkahelyek nagy része valójában férfiaknak szánt munkahely. Nem beszélünk arról, hogy hogyan juthatnak a nők munkához. Tehát a nemileg elkülönült munkaerőpiac felszámolása az egyik eh, fontos eh, kulcsa lenne a fizetésbeli egyenlőtlenségek elleni küzdelemnek. Köszönjük. Három percet beszélt. Ez nagyjából jó is így. Ha 23 percig beszélnek, az már önmagában egy óra persze. Paranova asszony. I would like to thank both ministers for coming. Arde, ALDE koordinátora. Köszönöm a miniszter asszonynak, hogy eljött ide ebbe a bizottságba. A miniszternek nagyon tiszteletre méltó háttere van, és komoly tevékenységet végzett esélyegyelőségi területen. Nekem lehetőségem volt arra, hogy a Dán minisztériummal és a Dán igazságügyminisztérium képviselőivel találkozzak. Backov úr, ha jól ejtem a nevét, azt mondta, hogy komoly elkötelezettség van arra, hogy fellépjünk az erőszak ellen Jelenleg eh, azonban eh, mi? Jelenleg azonban áldozatvédelem területén az áldozat eh, neme alapján elkövetett erőszakot nem tárgyalják külön. Hogyan próbálják ezt kezelni, ezt a témát? Mert ennek a bizottságnak ez az egyik visszatérő témája. Frederiksen úr említette, hogy az anyasági szabadság az egy nehéz dolog. Nyilván minden, amivel mi itt foglalkozunk, az nehéz dolog, vagy legalábbis a tanács mindenről ezt mondja. Hogyan fognak kezelni olyan kérdéseket, amelyek kapcsolatban az európai polgároknak jogos elvárásai vannak velünk szemben. Azt gondolom, hogy a labda a tanács tér felén van. Hogyan kívánnak eredményeket letenni az asztalra? a LIBE, a JURI és a FEM szakbizottságok is mindannyian egyetértünk abban, hogy a, nemek, a nemi alapon elkövetett erőszak áldozatait meg kell küldenünk, e, ehhez, e, meg kell védenünk, bocsánat, ez, ehhez e, azonban együttes fellépésre van szükség. Hogyan érünk el eredményeket a tanácsban? Szeretnénk első olvasatban megállapodni az önök elnökségének végére. Tudom, hogy ez nagyon ambiciózus célkitűzés. Köszönöm. Köszönöm. Koni. Cornelius asszony következik. Eh, megpróbálok röviden fogalmazni, hogy mindenki tudjon kérdezni. Az egyik nagy kihívása ennek az elnökségnek az EBCO, illetve a tavaszi csúcs találkozó, eh, amely az európai szemeszteren belül például a munkaerőpiac helyzetét is vizsgálni eh, fogja. Nagyjából egyetértünk abban az értékelésünkben, hogy általában a foglalkoztatás és eh, az egyenlőség, illetve a szociális ügyek háttérbe szorulnak a gazdasági érdekek mögött. Önök azonban Dánia és talán még egy más ország, más országok is egyetértenek abban, hogy Németországnak a rögeszméje ellen valamennyire fel kell lépni, mert ők csak a fiskális konszolidációval akar. Biztos, hogy az én Európámban ténylegesen emberek élnek, nem pedig bankok és eh, ezeknek az embereknek a fele nő. Remélem, hogy a Dán elnökség ebben egyetért velünk, és eh, azt szeretném, hogy eh, a tanács használja azt a jelentést, amit a parlamentben az éraportőrségemmel elfogadtunk, és jó lenne, hogyha az abban megfogalmazottak a tavaszi csúcs eh, konklúzióiban megjelennének, visszaköszönnének, például a gyermekgondozás, eh, az anyák munkába vállalá, munkavállalásának elősegítése. Eh, nők döntéshozatalban betöltött szerepe. Mint ahogy tudják, Reding asszony jogalkotással fenyegetett, hogyha nem történnek lépések, e, és nem történtek valóban lépések. Remélhetőleg beváltja fenyegetését Reding asszony, és önök pedig mellé állnak. Remélem hangoztatni fogják ebben a fél évben sokat szóra, hogy mennyire fontos a nők e, vezető szerepének eh, kidomborítása, illetve a vezető pozíciókban a nők eh, arányszámának javítása. Köszönöm. Jánok Udakis asszony következik az ECR koordinátora. Thank you. Um, yeah, uh, it was very interesting. Köszönöm. Nekem tetszett az, amit a miniszter elmondott a háztartá, házon belüli, családon belüli erőszakkal szembeni fellépésről. E, én magam is e, KKV-s háttérrel rendelkezem, és éppen ezért megértem azt, hogy a KKV-kat és azon belül a nők szerepét fel kell dolgoznunk. Nem tudom, hogy önök e, milyen, módok, milyen módon próbálják majd segíteni azt, hogy a nők könnyebben tudjanak kisvállalkozást beindítani, ami megint csak a foglalkoztatás politikai szempontból jó lépés lenne. Én nem szeretem egyébként a kvótákat, szeretném, hogy az igazgatóságban több nő lenne, de a kvótákat ellenzem. A Dán példát ugyanakkor nagyon érdekesnek találom, ott ugyanis az a politika, hogy vagy tartsák be az előírásokat, vagy pedig magyarázzák meg, hogy miért nem sikerül betartani a női kvótát. A másik dolog, ami Dániában tetszik, az a sokszínűség nyilvánvalóan sokféle szok, sokszínűség lehetséges. Nem csak a női kvótáról beszélünk, hanem az etnikai kisebbségekről, a nemi orientáció alapján történő kvóta. Erről szeretnék többet hallani. Köszönöm. Obrigada, Sr. Presidente. Colocar uh, eh, relaciona uh, em grande... Köszönöm szépen. Az a kérdés, amit szerettem volna feltenni, az nagy mértékben arra vonatkozik, hogy mi a helyzet a megszólító politikák eh, problémáiról. Főként itt Portugáliára gondolok, a hazámra, ahol nagyon sok munkavállalói, illetve szociális jogot megszüntettek, leépítettek, és ez főként a nőket sújtja. Tehát valóban megvan az ok arra, hogy aggódjunk, megvan az oka arra mindenkinek, hogy aggódjon, aki a nők jogait szeretné megvédeni. Például az IMF, a portugál kormány, az európai intézmények olyan intézkedéseket tettek, amelyek lehetővé teszik azt, sőt könnyebbé teszik azt, hogy embereknek felmondjanak, főként nőket érinti majd ez, mert ezáltal a nők helyzete rosszabb lesz, hiszen ők rendelkeznek főként bizonytalanabb munkaszerződésekkel, amiket könnyebb felmondani. Ami bizonyos jogokat illet, nagyon nehéz ezeket megvédeni akkor, hogyha például valaki, ha valakinek van egy biztos munkahelye, akkor annak nincs olyan nehéz helyzete, mint annak, akinek eh, nem annyira biztos a munkahelye, és, a, és, eh, és annak, akinek nem biztos a munkahelye, annak sokkal jobban kell védeni a munkahelyét. Portugáliában a múlt héten arról döntöttek, a gazdasági válságból kifolyólag, hogy eh, a munkavállalóknak hosszabb ideig kell dolgozniuk, napi 12 órát, és több mint 50 órát egy héten. Tehát nem lehet azt mondani, hogy most akkor majd a nők törődjenek a családjukkal is a munka mellett, ez szinte lehetetlen ilyen hosszú munkaidő mellett. Tehát láthatjuk azt, hogy mennyire próbálják megszokatni a szociális jogokat, és hogy ez mennyire nem összeegyeztethető a nők jogaival és igazából az európai intézmények azok, hogy megmondják, hogy hogyan oldjuk meg a gazdasági válságot. Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt még megadnám a szót a következő koordinátornak, szeretném közölni a miniszterekkel, hogy egy változtatás történt. Azután, hogy beszélt, miután Nedessev asszony is hozzászólt, utána önök választathatnak az első körben felmerült kérdésekre, Utána következik a második kör, nagyon sok kérdés volt asszony az EPP részéről. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretném megköszönni a Dán elnökségnek azt, hogy eljöttek közénk, és bemutatták a prioritásaikat, illetve lehetőséget biztosítanak arra, hogy részletekben beszélhessünk azokról a kérdésekről, amelyek mindenkit aggasztanak itt a Dán elnökség időszakában. Van olyan kérdésem, amit már feltettek mások is, vagy utaltak rá, talán egy kicsit máshogy közelít említeném meg. Az első kérdésem az az, hogy a tanulmányok azt mutatják, hogy a válságnak különösen kemény hatásai voltak azokon a területeken, azokban az ágazatokban, ahol főleg nők dolgoznak. Másfelől viszont vannak olyan tanulmányok, amelyek azt mutatják, hogy vannak olyan területek is, ágazatok is, ahol sikerült a nőknek megőrizni az állásukat. Volt, vannak olyan ágazatok, szintén nők által dominált ágazatok, amelyek viszont ellenálltak a válságnak. Nem tudom, hogy hogy a Dán elnökséget értékeli, érdekli -e ez a kérdés, illetve tudja azonosítani ezeket az ágazatokat, eh, segítene ebben nekünk, eh, hogy jobban felmérjük a, a, az összképet, és eh, hogyan lehetne a nőknek segíteni megtalálni a helyüket a válság utáni időszakokra. Csatlakozom azokhoz a kollégákhoz is, eh, akik eh, gratuláltak az Dán elnökségnek ahhoz, hogy a béregyenlőséget is eh, a prioritások közé felvették, ez egy fontos kérdés, még sok munkánk van, nem tudom, a Dán elnökség konkrét lépéseket terveze, azokon kívül, amelyeket itt bejelentettek, illetve a Reding asszony által az igazgatósági tanácsban a nők képviseletével kapcsolatban elmondottak fényében mi lesz a Dán elnökség eh, reakciója, hogyan fogják elérni a nagy döntéshozatali szervezetekben, a nagyvállalatok igazgató tanácsaiban a nők eh, képviseletét. Ami a sztereotípiák elleni harcot illeti, ez megint egy fontos kérdés. Nyilvánvaló, hogy eh, a nők elsősorban szociális, eh, bölcsész eh, irányultságokat preferálnak. Mit teszünk annak érdekében, hogy az elkövetkezendő években az kutatás és az oktatás területén milyen konkrét lépéseket lehet tenni annak érdekében, hogy ezeket az oktatási sztereotípiákat megváltoztassuk. Beszélnék még a nők elleni erőszakról és a családon belüli erőszakról, amely szerintem kapcsolódik az emberkereskedelemhez is, amelynek főleg a fiatal lányok az áldozatai. És mi is szeretnénk itt a parlamentben tudni, hogy a Dán elnökség eh, milyen módon fog messzebb menni abban a küzdelemben, amelynek célja az, hogy felszámolja ezeket a folyamatokat. Azt gondolom, hogy meg kellene állítani ezteket a folyamatokat. Eh, jogszabályokra van szükség, eh, irányelvekre van szükség területen. Ez egy olyan terület, amely amelyre egy igazi megoldást kell találnunk. Végezetül pedig eh, felhívnám egy olyan dologra is a figyelmet, amely inkább a szolidaritáshoz eh, kapcsolódik, és nem a kontinensünkön eh, történt. Ne felejtsük el azt a szerepet, amelyet a nők játszottak az arab tavaszban. A Dán elnökség remélhetőleg a fejlesztési politikájában koherensebbé teszi eh, ezeket a dolgokat, eh, ugyanis eh, jó lenne az ilyen jellegű finanszírozást nyitottabbá tenni a nők felé is. Szeretném, hogyha a Dán elnökség méltányolná azt a fontos szerepet, amelyet a nők ebben az arab forradalomban játszottak, és remélem, hogy támogatja a mi ilyen törekvéseinket. Köszönöm. Meg volt az első kör a koordinátoroktól. Frederiksen asszony és Szarin úr akkor most lehetőséget kapnak arra, hogy válaszoljanak a kérdésekre, melyikük akar kezdeni. Tusen tak Szarin úr kezd. Köszönöm szépen ezeket a kiváló kérdéseket. Ez tehát a legnagyobb kihívás számomra, hogy egy kicsit lassabban beszéljek, mint általában szoktam. Az első kérdést Thompson asszonytól kaptam. A szegregált munkaerőpiac kapcsán, különösképpen ami a zöld ágazatot illeti. Egyetértek vele teljes mértékben. Tehát mutatókra van szükség. Én ezt mondtam már a bevezetőmben, hogy a nők helyzetét vizsgáló mutatókra van szükség, hogy lássuk, hogy a technológia, a zöld technológia és egyéb terén e, mi a helyzet, mert egyébként nem tudjuk elérni a céljainkat. Tehát a e, szegregált munkaerőpiac vizsgálva az szegregált oktatási rendszerig kell visszamenni, és ez az egész EU számára nagy kihívás. Mi tisztában vagyunk ezzel, és hát tudjuk, hogy szükséges az, hogy visszalépjünk a mindennek a gyökereihez. Egyébként kölcsönös irányban is zajlanak ezek a folyamatok. Ön maga is, Tomzon asszony, a férfi foglalkozásokról beszélt és lehet, hogy ez súlyosbítja a problémát. Ugye vannak olyan munkahelyek, amelyeket kifejezetten férfiak számára tantanak fenn, hát nem tudom, hogy azt elérhetjük-e, hogy a férfiak női munkát választanak, illetve fordítva. Kérdezem miniszter kollégámat, hogy kívánta ehhez a kérdéshez hozzászólni, ha nem, akkor folytatom a következő kérdéssel. Itt a nők elleni erőszakról volt szó. Én elmondtam, hogy tisztában vagyok ezzel a nagyon komoly jelenséggel, és azt is elmondtam, hogy ez elfogadhatatlan és büntetendő. A büntető törvénykönyvnek kell ezt büntetni, szerintem senki nem kérdőjelezi meg a szavaimat. Már több kezdeményezés született egyébként az erőszak elleni küzdelemben. Az öt fókuszterület egyike egyébként a bizottság öt éves stratégiájában ez a küzdelem. A tanács és a parlament egyetértett ebben a tanúvéd, az áldozatvédelemben is, illetve a szankciók meghozatalában, megerősítésében is egyetértettünk. Ez az átfogó megközelítés. A tanács és a parlament nagyon jól működött együtt, gondoljunk csak a DAFNE programra, az irányelvre, az emberkereskedelem ellen, illetve arra nemrégi megállapodásra, amely egy újabb irányelvről született, az európai védelmi határozatról szól. Most pedig egy új csomagról folynak a tárgyalások, és a cél itt az, hogy megerősítsük az áldozatok védelmét. A következő igazságügyi tanács fogja majd ennek a részleteit tárgyalni. Aggasztó az erőszak. Én a parlament agályait, agályairól mindenképpen be fogok számolni Reding biztos asszonynak, de tudják, hogy ez a téma számomra is kiemelkedő fontosságú. Azt hiszem, hogy amikor a nők elleni erőszakról beszélünk, akkor az egyik legfontosabb dolog azaz, hogy teljesen mindegy, hogy hol követik ezt el, illetve milyen módon követik ezt el, folyamatosan hangsúlyozni kell, hogy elfogadhatatlan. Hogy ez egy olyan tényező, amelyel soha nem, amelyet soha nem fogunk elfogadni. És adjuk át ezt a fajta gondolkodásmódot a következő generációnak, azoknak a fiatal férfiaknak, akik majd felnőnek, és aztán ők hadd mutassák be, hogy nem elfogadható az erőszak. Aztán hiszen asszony a, a gazdasági helyzetről kérdezett, kérdezett, arról beszélt, hogy a finanszírozásról folyik a szó. Egyetértek vele. És tudom, hogy az Európai Unió egyik prioritása a pénzügyi helyzet rendezése, de persze nem szabad arról elfeledkezni, hogy amikor a nők és férfiak esélyegyelőségéről, illetve a gazdaságról beszélünk, akkor nagyon sokan úgy kezelik ezt a két témát, mint hogyha teljesen két különböző koncepció lenne, pedig számomra szorosan összekapcsolódnak. És megint a sokat számít, a nyelvezet sokat számít, hogy hogyan beszélünk erről, az egyenlőség az nem csak a jogok kérdése. Ezt nem csak azért tesszük, mert erkölcsös, vagy a szerződésben van, vagy egyéb okok miatt, hanem azért, mert ez gyakorlatban is hasznos és előnyökkel jár. Tehát száz százalékban egyetértek a kérdezővel. Aztán a következő kérdés. A közép- és kisvállalkozásokról szólt, és azt hiszem, hogy itt át kell, hogy adjam majd a válaszolás lehetőségét kollégámnak, de ami a kótákat illeti, hadd mondjam el, hogy a kormányzásért felelős bizottság most dolgozik ezen a témán, tehát hogy hogyan lehet a vállalatok igazgató tanácsaiban a nők részvételét erősíteni. Ha a nagyvállalatok nem tudják javítani a helyzetet, akkor magyarázatot kell majd adniuk arra, hogy miért nincs több nő az igazgató tanácsban. Szerintem ez egy kiváló munkamódszer, mert így, ha valaki valamit nem tesz meg, akkor beszámol arról, hogy ezt miért nem tette meg, és így tudatosak is lesznek ezek a cégek. Hát nagyon lassan változik a helyzet, ez igaz, ez mind, ezzel mindenki tisztában van. De azt hiszem, hogy nagyon sokan szeretnék megváltoztatni a jelenlegi helyzetet, viszont olyan sok változós egyenlet ez, hogy nagyon nehéz eredményt elérni. Talán egy kicsit a tudatosságot kellene javítani az, a azzal kapcsolatban, hogy miért is nem tudjuk elérni, vagy nem tudtuk eddig elérni a célunkat. Nem tudom, hogy igen, akkor most átadom gyorsan a kolléganőmnek a szót, aki a munkaügyi miniszter. Igen, azt hiszem, hogy nagyon sok választ adott már Szerén úr a felvetett kérdésekre, de én egy valamit szerettem volna kihangsúlyozni. Ez pedig a következő. Mint a Dán elnökség képviselői, úgy gondoljuk, hogy fontos persze a pénzügyi és gazdasági válsággal foglalkozni, a makrogazdasági stabilitást helyreállítani, az uniónak keresztül kell mennie ezen a válságon, ki kell lábalni ebből a válságból, de mi nem látunk ellentmondást a, a között, hogy a válságból kilábaljunk, és közben fejlesszük az európai társadalmat. Lehet közös, felelős gazdaságpolitika úgy is, hogy a társadalom tovább fejlődik, és ez a kiinduló pontunk, ezt tekintjük orientációs pontnak. Nagyon sokan felhívták a figyelmet arra a szakbizottságban, hogy ugyanakkor, amikor ezekkel a komoly gazdasági kihívásokkal nézünk szemben, nagyon keményen kell, hogy dolgozzunk a szociális jogokért, a férfiak és nők egyenlőségért, és így tovább. És még egyszer mondom, hogy a bevezetőmben is hangsúlyoztam, hogy szerintem e között, e két dolog között nincs ellentmondás. Tulajdonképpen az egyik a másiknak az előfeltétele az is elhangzott, hogy nem csak az a szülési szabadságról szóló irányelv ugye nehéz, ahol nehéz megtalálni az együttműködést az EU-n belül, talán egy kicsit csipkelődő megjegyzés volt ez. Persze, amikor az egyenlőségről beszélünk, akkor hagyományosan mindig sok ellenállásba ütközik az ember. Aztán megkérdezik az elnökséget, hogy vajon mi ugyanazon az oldalán, áll, ugyanazon az oldalon állnánk-e, támogatjuk-e a nők és férfiak egyenlőségét, és a válasz az mindig az, hogy igen. Ez számunkra egy olyan közös alapérték, amelyet mindig támogatni fogunk. Az egyenlő jogok és egyenlő esélyek azt hiszem az előfeltételei annak, hogy tovább tudjuk erősíteni az európai együttműködést, és tovább fejleszünk az európai társadalmat. Most pedig, ami a konkrét kérdéseket illeti, Portugáliáról zajlott már eszmecsere az ügyben, de az elnökség képviselőjeként nem tudom igazán, hogy mit tudok én tenni az elbocsátások kapcsán Portugáliában. De hogyha mondjuk Dán munkaügyi miniszterként gondolkodva válaszolok, akkor azt mondom, hogy inkább a flexikuritásról, tehát a rugalmas foglalkoztatásról kellene beszélni. Nem, nyilván nem kívánok beavatkozni abba, hogy ki hogyan gondolja, vagy hogyan alakítja, hogyan kívánja alakítani a munkaerőpiaci politikáját Portugália vagy más országok. De ha valaki a jogszabályokban megkönnyíti azt, hogy a dolgozókat el lehessen bocsájtani, akkor ennek a helyzetnek a feltétele már megvan. Nagyon, hogyha valaki e- ezt jogszabályban lefekteti, akkor nagyon erős szociális hálóra van szükség, illetve a továbbképzési lehetőségeket is biztosítani kell. Tehát, ha valakit elbocsájtanak, akkor a munkanélküli időszakot arra használhatja fel, hogy további képzettséget szerez. Hogyha most visszalépek az elnökséget képviselő szerepembe, és a szegregált munkaerőpiacról van szó, akkor azt kell mondjam, hogy ez már egy régi vita. A Dán elnökség nem tudja megváltoztatni a helyzetet 5 vagy 6 hónap alatt, ettől függetlenül egyetértek szerint kollégámmal abban, hogy a szegregált munkaerőpiac azért az oktatási rendszerben gyökerezik, a szegregált oktatási rendszerben tehát nem csak arról van szó, hogy különböző gazdasági helyzetben vannak a férfiak és a nők, Viszont arra is gondolok, hogy a válságból tanulnunk kellene. Soha nem szabad elszalasztani egy jó kis válságot, hogy ö, tanuljunk belőle. És Thompson asszony is mondta, hogy, és ezért is örülök, hogy a fiatalok munkanélkülisége nagy szerepet kap itt a tanács napirendjén, és hogy sokat fogunk beszélni a növekedésről és a foglalkoztatásról. Tehát egyetértek Thompson asszonynal, hogy valóban a fiatalok képzésére, oktatására kell használni azt a lehetőséget. Nem kételkedem abban, hogy rengeteg fiatal számára a, valódi értékes szakképzettség nagyon fontos kulcs lehet, nagyon fontos eszköz lehet, hogy visszakerüljön a munkaerőpiacra így talán meg lehetne szakítani ezt az esemény sorozatot, vagy ezt az ördögi kört, és visszatérhetnének a munkaerőpiacra ezek a fiatalok. Ami pedig a foglalkoztatási politikákat életi. Ezek nemzeti politikák, és szerintem továbbra is nemzeti politikáknak kell maradniuk. A tanács és a parlament viszont remélhetőleg bölcsebb lesz, és tájékozódik arról, hogy mit tesznek az egyes tagállamok, kicseréljük a tapasztalatainkat, talán az európai szemeszteren belül sikerül megállapodni olyan prioritásokban, amelyeket mindenki el tud fogadni. A, az, hogy 2020-ra a lakosság 75%-a munkahelyen rendelkezzen, ez egy olyan cél, amelyet mindenképpen garantálni kell. És most visszaadom a szót Szarin úrnak. Jelekovics, Jelemicsobán azt a kótákról kérdezett. A következő körben majd ezt megválaszolom, mert lehet, hogy másoknak is lesz ezzel kapcsolatban még kérdése. Sajnálom, hogy ezt az első körben elfelejtettem elnök. Köszönöm szépen a válaszokat. Most pedig a következő kör következik. Először Tarabella úr tehet fel kérdést. Euh, Köszönöm, elnök úr, és mint ahogy Miss, eh, Szarin miniszter is eh, mondta, jó alkalom ez, hogy eh, beszéljünk a Dán elnökségről. Jó dolog itt találkozni a két miniszterrel, és örülök ennek a találkozónak, mert mostanában elég nehéz progresszív politikusokkal találkozni Európában, miniszteri pozícióban. Nedel Cseva asszonynak és Klász asszonynak is gratulálok, mert eh, eh, noha az EPP nincs itt, ők mégis eh, itt vannak. Nem tudom, hogy külföldön vannak-e az EPP-sek, de ők legalább itt vannak. Nagy öröm hogy Nedelcseva asszony az új koordinátor, mert ön is tudja, hogy ők a többségi párt ebben a parlamentben, és ők tudják előrevinni azt a dossziét, amiről beszéltünk, a szülői szabadságról, illetve az anyai szabadságról, ne felejtsük el az apai szabadságot sem persze. A miniszterasszony is mondta, hogy elég erős álláspontot hozott a parlament, Persze erre lehet azt mondani, hogy eh, nem tudunk előre mozdulni, mert eh, válság van. Eh, ahhoz persze, hogy előre mozduljunk, ahhoz mindenkinek el kell izdulni a másik irányába. A Dán elnökség alatt azt gondolom, tekintettel az önök progresszív felfogására, bár nyilvánvalóan csodák nincsenek, de öt hónap alatt remélhetőleg sikerül közelítenünk az álláspontokat oly módon, hogy egyfajta döntés születhessen. Jó, 27, 27 teljes fizetéssel jó, nem érhető el a jelenlegi körülmények között, de mondjuk beszéljünk arról, hogy 18 hét tisztességes fizetéssel, mondjuk, és akkor határozzuk meg mi a tisztességes fizetéssel, legyen 80 százaléka. Tudom, hogy egyes országokban eltérnek a helyzetek Nagy-Britanniában is, tisztességes anyai szabadságot kell adni, hogy az anyagilag is vállalható legyen ez a választás. Én azt remélem, hogy emögött többség alakítható ki. Ha önök ilyen javaslatot tesznek, akkor én azt üdvözölni fogom. Természetesen mehetnek a tagállamok e fölé, a standard fölé is így tudjuk eh, a nők családon belüli helyzetét eh, eh, megvédeni. Ne felejtsük el egyébként az apai szabadságot sem. Azt gondolom, hogy ez egy alapvető előrelépés lesz, és haladás lenne, hogyha a Dán elnökség ebben előre tudna lépni. Én bízom önökben. Köszönöm szépen. Most pedig Linkevics Uta következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen a minisztereknek is azt, hogy elővezették a Dán elnökség prioritásait. A kérdésem az az lenne, hogy eh, mennyi figyelmet fognak szentelni a, az elnökség során az idősebb nőkre, főként már csak amiatt is, hogy eh, ezt az évet az aktív idősödésnek, illetve a generáció közötti szolidaritásnak szenteljük. A nőket gyakran diszkriminálják a munkaerőpiacon, mert van egyfajta különbség a nők és férfiak közötti bérezések között. A nőknek gyakran fel kell hagyni a munkával azért, mert a gyerekekkel kell foglalkozniuk, és a túlságosan alacsony nyugdíj pedig szegénységbe taszítja őket. Azt szeretném megkérdezni, hogy a Dán elnökség hogyan kívánja csökkenteni a férfiak és a nők nyugdíja közötti különbséget. Elnök, köszönöm szépen. Estrella asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is Szeretném azzal kezdeni a felszólalásomat, hogy a Dán elnökség eh, javaslatait üdvözlöm. A prioritások mindenki számára megfelelnek, megfelelnek eh, ezek a témák annak, amiről beszélünk itt a szabizottságban, a eh, gazdasági problémák, a bérezés közötti probléma, nők elleni erőszak, a nők jobb bevonása a, dönt, a vállalatok döntéshozó szerveibe és a politikába is. Ezek olyan dolgok, amelyek foglalkoztatnak bennünket, és ami önöket is foglalkoztatja. A Dán elnökséggel szemben támasztott elvárások nagyon magasak, főként ezeken a területeken á, jelentéstevője vagyok az úgynevezett uh, szülői szabadság uh, átdolgozásának. Ez egy olyan téma, amely valóban foglalkoztat engem. A Dán elnökség nyilatkozatát szeretném megköszönni, és azt is szeretném megköszönni, hogy késznek mutatkoznak arra, hogy erről tárgyaljanak, mert ez egy olyan dosszié, amely már nagyon-nagyon régóta húzódik. Az Európai Parlament nagy többséggel 2010. októberében álláspontot foglalt el, egy teljesen világos álláspontot foglalt el, ezt átadtuk az, a tanácsnak, de sajnálatos módon a különböző elnökségek fáradozásai ellenére és a mi fáradozásaink ellenére, és szeretném hangsúlyozni még egyszer azt, hogy milyen pozitív szerepet játszott a lengyel elnökség ezen a területen, nagyon sokat vállaltak, és megpróbálták ezt a dossziét megfelelően kezelni, de mindezek ellenére nem sikerült pozitív választ elérni a tanácsban. Tényleg nyitottak vagyunk, tényleg rugalmasak vagyunk. Az Európai Parlamentnek az a kívánsága és az a reménye, hogy ezek eh, ezeket a kérdéseket tényleg le lehet eh, hamarosan zárni. A koordinátoraink ma arról döntöttek, hogy a Dán elnökségnek levelet írnak, és eh, szerettük volna önöket erről a témáról ismételten informálni, és szerettük volna önök felé jelezni azt, hogy Mindenképpen közös érdekünk az, hogy sikerüljön egy közös álláspontot kialakítani. Erről döntöttünk, tehát kérem ezt vigyék el a tanácsba, hiszen tényleg arra van szükség, hogy az állampolgároknak választ tudjunk adni, hiszen az emberek nem igazán értek azt, hogy miért akadt meg ez a dosszié. Ezen kívül szerettem volna elmondani azt, hogy tudjuk, hogy nagyon nehéz közösségi helyzetben vagyunk, a válság semmit nem tesz könnyebbé, viszont ez nem lehet alibi arra, hogy ne hozzunk meg semmilyen fajta döntést. Szeretném még egyszer hangsúlyozni azt, hogy az a fajta megszorító politika, amit folytatnak Európában, azt össze kell kötni a szolidaritással. Meg kell vizsgálni a pénzügyi hatásokat, ezt meg is tettük ebben az esetben, és hogyha több nő lenne a munkaerőpiacon, akár csak egy százalékkal is, akkor az Európai Parlament javaslatainak költségei teljes mértékben fedezve lennének. Viszont nem lehet az, hogy mindig csak pénzügyi okokat emlegetünk ügyként, és emiatt nem hozunk pozitív döntéseket mert az Európai Parlament, a Bizottság, a Tanács mindannyian elfogadták a 2020-as stratégiát, és ebben van egy nagyon ambiciózus cél, mégpedig az a cél, hogy a nők munkaerőpiaci részletet legalább 5 a növelni kell. Ez természetesen egy nagyon nehéz dolog, és ezért húzódott ez ilyen sokáig, ezért sikerült csak nagyon lassan előlépni, mert voltak azért előlépések. Legalábbis 16 tagállam már kinyilatkoztatta azt, jelezte azt, hogy az Európai Parlamenten hajlandó a vitára, az Egyesült Királyság vetette fel a legtöbb akadályt, és ott jelenleg egy közönökutatás zajlik a nemzeti szabályozást illetően is. Gondolom, hogy fent állnak most már a feltételek ahhoz, hogy együttesen megtaláljuk a megfelelő megoldást ezen témák, témakörben, és mindenki számára. Tényleg azt szeretnénk, hogyha a Dán elnökség során ezt le lehetne zárni. Hat hónap kevés idő, nem túl sok idő, de viszont be kell pótolnunk az elvesztegetett időt, ki kell használnunk a lehetőséget, amely a Dán elnökség végéig előttünk áll. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Kiel Nielsen asszony. Si, monsieur le président. Comme... Euh, köszönöm, elnök. Köszönöm, eh, elnök eh, úr. Tarabella kollégához eh, hasonlóan én is jól én is azt szeretném mondani, hogy jó látni olyan minisztereket, akik nyitottabbak a női ügyekre és környezetvédelmi ügyekre, progresszisták. E, én éppen egy klímaváltozási jelentést jegyzek, amely jelentés még nem készült el, mert még módosítókat lehet benyújtani hozzá, de most ezek a módosító indítványok nyilván gazdagítani fogják a jelentést. Úgy tűnik, hogy konszenzussal fogjuk elfogadni ezt a jelentést, amely a nők és a klímaváltozás elleni fellépés kapcsolatáról szólnak. Örülök, hogy tudományos területeken például a Dán elnökség elő akarja mozdítani a nők szerepét, illetve azokon a területeken, amelyek kulcsfontosságú, kulcsfontosságú szerepet játszanak a zöld zöld gazdaság kialakulásában. E, a pekingi platformnak is megfelelően. E, azt gondolom, hogy vannak problémák az energetika politikában, a közlekedés politikában és a klímapolitikában, e, nincs elég kutatómunka, és nem irányul kutatómunka arra, hogy a nők szerepét jobban bevonják, nők, nőket jobban bevonják ezeken a területeken a problémák megoldásába. Szeretnénk eh, tehát, hogyha jobban bevonnák eh, a kárenyhítő tevékenységbe a jövőben a klímaváltozási politikában a nőket. Köszönöm. Köszönjük, Papadopoulou asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én is örülök, hogy itt van a két miniszter köztünk támogatom eh, mindazt, amit eddig eh, elmondtak, gyakorlatilag politikailag egyet is értünk. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy válságos eh, időkben élünk, ez a, ennek a válságnak a munkaerőpiacon elsődlegesen a nők az áldozatai, alás a válság az egyenlőségi politikákat, és csökkenti a DAFNE program, illetve más programok finanszírozását is. Én eh, a 2013-as eh, Citizenship év eh, raportőre vagyok. Tudjuk, hogy nagyon kevés pénzt adnak például abban az évben arra, hogy felhívjuk a figyelmet az állampolgári jogokra. Gyakorlati kérdésem van. A Dán elnökség hogyan tudja meggyőzni az Európai Bizottságot, hogy fellépjen ezzel a következetlenséggel szemben, mert úgy tűnik, hogy az EU 2020-as politikában komoly ambíciókat fejtett ki az Európai Bizottság, ugyanakkor a részprogramokban komoly költségcsökkentéseket javasol, megszorításokat. Hogyan tudják önök rábírni az Európai Bizottságot arra, hogy a 2013-as polgárság éve, Year of Citizenship programra több pénzt szálljanak, mert pénz nélkül nyilvánvalóan nem lehet ambiciózus célkitűzéseket megvalósítani. Hogyan tudnak önök gyakorlati eredményeket elérni az egyenlőségi politikák jobb finanszírozása érdekében. milliós összegről van szó, korábbi években magasabb összegekről volt szó, és ne felejtsük el, hogy 2014-ben választások lesznek, és azt is szeretnénk elérni, hogyha több, hogy több nőt válasszanak meg az Európai Parlamentben. Köszönjük! mondja az elnök. Klassz asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd gratuláljak a Dán elnökséghez a bemutatóikhoz. Voltam a környezetvédelmi miniszterben, ott találkoztam egy egészségügyi, környezetvédelmi, illetve egy gazdaság, egy gazdálkodási miniszterrel is találkoztam. Találkoztam sok női miniszterrel is, és remélhetőleg Európában sokan tanulnak abból, ami észak Európában történik, és az egész Európa számára példaértékű. Most lehetőségük van arra, hogy egész Európában ezt érvényre jutassák. Németország is megszorításokat eszközöl, főként a szociális területeken kell arra figyelnünk, és ez nem kötődik a megszorításokhoz. Minden szociális jutatást ki kell dolgozni, ezért szerintem a szociális kérdéseket nem távolasztani a gazdasági kérdésektől. Én szeretném ezt hangsúlyozni. Miniszter asszony azt mesélte az elején, hogy amikor és szeretnék az egyenlő bérezés napját megteremteni Európában, Az lenne a kérdésem, hogy a mi szabizottságunk ehhez csatlakozhat-e, hogyan fog ez konkrétan kinézni. Meg kell alapítanunk azt, hogy az esélyegyenlőség csak akkor sikerült, hogyha a férfiakat is bevonjuk ebbe. Ezért mindkét minisztertől kérdezem azt, mit gondolnak, hogyan lehet bevonni a férfiakat, legyen ez most a szociális vagy munka területen, mert csak így lehet ezt elérni. Frederiksen miniszterasszonyhoz szólnék ismételten, mert azt mondta, hogy a válságot esélyként kell felfognunk. Én is úgy gondolom, viszont az egész európai helyzetet esélyként kell most felfognunk, és ha belenézek a jövőbe, akkor azt láthatom, hogy egyre inkább idősödik a társadalom, változik a társadalom, és azt is láthatjuk, hogy Németországban egyre kevesebb a szakképesítéssel rendelkezők száma, tehát elég kevesen tanulnak szakmát. Spanyolországban nagyon magas a fiatalok körében a munkanélküliség, hogyha Németországra gondolok ismételten, akkor lehet, hogy nem arról van szó, hogy egy új vendégmunkás programot kell elindítani, hanem arról van szó, hogy közös, egy közös képzési programra van szükség, amelyel a fiatalokat be lehet vonni a munkaerőpiacra. Meg ne lehetne az például, hogyha egy spanyol fiatalt Európa más területén is alkalmazni lehetne. Tehát szeretnénk egy ilyen fajta képesítést adni a fiataloknak, túlságosan és még mindig a nemzeti struktúrákban gondolkodunk, sokkal inkább a jövőbe kellene tekintetni, és sokkal inkább az európai közös szintre kellene tekintenünk, hiszen akkor világméretekben is fel lennénk e, fegyverkezve. Remélem, hogy a Dán elnökség több e, bet fog tenni ezen a területen. Mindegy, hogy most e, nők vagy férfiakról van szó, akkor is szembe kell néznünk a munkanélküliség kérdésével. Köszönöm szépen, Romeva képviselő következik. So much. Actually, um... Köszönöm szépen. Már találkoztunk néhány héttel ezelőtt, és már akkor is nagyon tetszett mindaz, ahogy felszólaltak, és ahogy önök kezelik a kérdéseket, ez egy garancia számomra arra, hogy tényleg sikerül előre mozdulni. Néhány kérdést szeretnék feltenni. Többször említették ezt a pontot, ez pedig a szülői szabadság kérdése. Három pontot szeretnék ehhez fűzni. Egy, egy probléma az az, hogy van egy eh, európai parlamenti állásolás, már az Európai Parlamentet ezért közvetlenül megválasztott demokratikus képviselet, és ezt viszont néhányan blokkolják a tanácsban. Nem, hogy a tanács, hanem a tanácson belül néhány tagállam blokkolja ezt. Hát ez nem tudom, hogyan néz ki a demokrácia így. Jó lenne, hogyha visszahelyeznék a helyes irányba a vitát. Úgy gondolom, hogy mindenkinek eh, el kell fogadnia azt, hogy demokratikus felelősségvállalással kell kezelni ezt a kérdést, úgy gondolom, hogy az előttem szólók már egyetemben szóltak. Készek vagyunk arra, hogy beinduljon a, az egyeztetési folyamat, Én meghallgatjuk a tanács aggájait is, de úgy gondolom, hogy az egyik, két kérdés van, az a a szülői szabadság, illetve a teljesen fizetett szülői szabadság. A másik dolog pedig az, hogy az apákat is bele kell ebbe vonni. Erre is gondolni kell, a tagállamok a szemben keménynek kell lennünk, a parlamentnek egyetemi többsége volt itt, ezt párbeszéd keretében kell megoldani, de mindenképpen szeretnénk pozitív véget ezzel kapcsolatban. Van még egy témá, amire szeretném felhívni a figyelmüket. Az Európai Szociális Alap rendelete. Van egy pont, ami felkeltette a figyelmemet. A kettes megközelítés nem kötelező jellegű, inkább opcionális jellegű. Szerintem ez pontosan ellentétes az európai nők lobbyjával, illetve a különböző politikai bizottságok elképzeléseivel. Erről továbbra is tárgyalni kell, el kell ezen gondolkodni, és szeretném tudni azt, hogy az elnökség véleménye mi ezzel kapcsolatban. És végezetül, de nem utolsó sorban, Kill Nielsen kollégámmal Kilnézzen kollégám is említette már ezt, hogy a válságból kivezető út legmegfelelőbb módon az, hogyha esélyegyenlőség van. Nem szabad alásni az esélyegyenlőség kérdését. Sőt, inkább ezt kell elősegíteni, ezzel lehet megszüntetni, azok, megszüntetni a nehézségeket amelyek fentálltak a múltban. Remélem, hogy az önök kormánya képes arra, hogy itt vezető szerepet töltsön be. És a zöldek oldaláról elmondhatom, hogy önök mindenképpen számítanak a mi támogatásunkra. Mielőtt még a miniszterek válaszolnának, az utolsó felszólalónk Lüling asszony lesz. Köszönöm, elnök eh, úr. Sajnálom, hogy eh, későn érkeztem. Más ülésen voltam. De azt eh, hallottam, hogy beszélt az anyasági szabadságról, illetve a szülési szabadságról, amely most blokkolva van a tanácsban én nekem nagy megértésem van a tanács álláspontja iránt, ezt el akarom mondani a tanácsnak, mert magunk közt vagyunk, sajnálatos módon túl sokat akartunk, és a bizottság is. Sajnálatos módon ez a túlakarás a plenárison is többséget kapott, mert senkinek nem volt meg a bátorsága, hogy nyíltan kimondja, hogy egy ilyen jelentéssel semmi esélyünk sincs arra, hogy az anyaság védelmében előrelépjünk. Ha ez a bizottság nem terjeszkedett volna túl az észszerűség határain, bel, határain túl, akkor eh, egy előrelépést, lehet, hogy kis előrelépést, de elértünk volna az anyai szabadságok, a szülési szabadságok kérdésében. amely meghaladta volna valamivel a most eh, létező eh, irányelvet. Nem lehet mindent belezsúfolni egy jelentésbe. Ezért is nem tud a tanács mit kezdeni ezzel a jelentéssel, és ahogy én, ezt, ahogy én mondtam, ezt meg is értem. Nem vagyunk ellenzői a szülési szabadság létező szabályainak jobbításának, de már a spanyol elnökség jó-jó régen azt mondta, Hogyha ebben a formában elfogadja a parlament ezt eh, a jelentést, akkor nem tudunk ezzel foglalkozni, nem tudjuk komolyan venni. Eh, mert eh, jóval túlmegy azon, ami vállalható, ami megléphető. Nyilván a szülői szabadság és az apák szabadsága az megint egy más dolog, de a szülési szabadság területén lehetett volna előrelépni. E, ami túlzott, az jelentéktelen, mondta Talleyrand, és ez egy jelentéktelen jelentés, ez pedig a parlament e, aktuális többségének a hibája. Eh, eh, eh, Köszönöm. Most akkor a miniszterek kapnak szót a válaszadáshoz. Utána pedig záró megjegyzéseket teszek. Nem tudom, hogy ki kezdi, parancsoljanak. Først og fremmest vil jeg gerne have for en... Köszönöm. Először szeretném megköszönni ezt a nagyon kedves baráti fogadtatást. Valóban nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Én nem arra gondoltam, hogy ennyire kellemes lesz az európai parlamenti képviselőkkel találkozni, mert azt hallottam, hogy nagyon kemények szoktak lenni az ilyen beszámolók. Úgyhogy ennek nagyon örülök, és köszönöm. Tulajdonképpen azt látom, hogy nagy részt ugyanazok a célkitűzéseink, a jó együttműködés alapja tehát megvan. Vannak olyan területek, ahol nem tudjuk olyan gyorsan elérni a céljainkat, mint amennyire szeretnénk, de ha soha nem feledkezünk meg ezekről a célokról, akkor meg tudjunk teremteni a szükséges körülményeket hónapról hónapra, évről évre dolgozva, és aztán sikerül elérni a végén a célt, annyi idő alatt, amennyibe az kerül. Nos, hát az anyasági szabadságról szóló irányelv kapcsán rengeteg megjegyzést hallottam. Örülök annak a levélnek is, amit kaptam. Nagy örömmel hallottam Tarabella úr megjegyzéseit arról, hogy rugalmasságot kell mutatni. Tehát a szükséges rugalmasságot nem szabad itt félretenni, és azt is hallom, hogy többen szeretnének valódi érdemi vitát folytatni a tanácssal. Megint elismétlem még egyszer, amit már korábban is mondtam. Senki érdekét nem szolgálja az, hogyha egyáltalán nincsen eszmecsere a tanács és a parlament között. Tehát én minden tőlem telhetőt meg fogok tenni annak érdekében, hogy a Dán elnökséget felhasználjam arra, hogy ezt az együttműködést működésbe hozzuk. Aztán majd meglátjuk, hogy sikerül-e a tartalomról kompromisszumot kötni. De hát mielőtt ideig eljutunk, egyáltalán el kell kezdenünk beszélni egymással. És el kell ismerni, mindazt, hogy mi áll az önök szándékai mögött, mit kíván a parlament elérni. A parlament őszintén javítani kíván a helyzeten, a szülési szabadság és egyáltalán a szabadság feltételei terén, a magánélet és a munka összehangolása kapcsán. Tehát a parlament őszintén javítani kívánja ezeket a dolgokat, illetve a szociális jogokat is. A tanácsnak tehát ezt örömmel kell nyugtáznia, de ugyanakkor önöknek is el kell ismerni, és meg kell érteni a politikai realitásokat. A politikai realitások tengerében a tanács 27 tagállami hajóval navigál. És hát különböző módokon hajtják végre a tagállamok a munkaerőpiaci politikájukat, másképpen határozzák meg a munkabéreket, vannak olyan országok, ahol jogszabályokat alkalmaznak, van, ahol tárgyalások keretében állapodnak meg erről a munkaadók és munkavállalók között még a tanácson belül is rengeteg vita és véleménykülönbség van a szülési szabadságról, illetve arról, hogy milyen sebességgel kellene előre haladnunk. A lényeg az itt most az lenne, hogy ismerjük el azt, hogy kinek a céljai mögött milyen szándékok állnak. Tehát a parlament, illetve a tanács szándékainak mi a mozgatórugója. Ha megvannak ezek a mozgatórugók, akkor legalább egy lépést már jó irányba léptünk, és el tudjuk kezdeni az eszmecserét, meg tudunk valahogy, meg tudjuk indítani ezt a munkát, a kompromisszumot elérve. Tehát ezt megköszönöm. Aztán az aktív időskorról is kérdezte, kérdeztek engem, konkrétan arról, hogy hogyan tudjuk azt garantálni, hogy egy bizonyos életkort betöltött nők továbbra is folytathatják a munkát. Nos, hát hadd mondjam, hogy nem, most volt Kopenhágában egy konferencia az aktív időskorról, és tulajdonképpen megismételhetem, ami ott elhangzott. Ez a következő. Ha azt szeretnénk, hogy az európaiak tovább dolgozzanak, akkor mindannyiunknak meg kell érteni azt, hogy ez nem pusztán annak a kérdés, hogy valaki akar-e dolgozni, szeretne-e tovább dolgozni, hanem annak a kérdése is, hogy képes-e. És itt jön be a munkakörülmények kérdése, a munkaerőpiaci helyzet, és így tovább, tehát ezekről is beszélni kell az aktív időskor kapcsán. Ha valakinek aktív fizikai munkája volt, és több évtizeden át ezt végez, tehát azt hiszem, hogy igen, nehéz lesz a munkaerőpiacon maradnia, mint mondjuk annak, aki akadémiai, irodai munkát végzett, tehát fizikailag kevésbé igénybevevő munkát végzett. Aztán a magánélet és a munka összehangolása is számít itt, az oktatás, képze, illetve a képzettség szintje. Tehát ez, ezek mind-mind fontosak ahhoz, hogy az európaiak tovább tudjanak dolgozni, teljesen mindegy, hogy nőkről vagy férfiakról van szó. Valaki említette a szegénység problémáját is. És a nyugdíj hozzájárulások, a hiányzó nyugdíj, nyugdíj befizetéseket is. Hát igen, ez is egy fontos kérdés, ezért is növelni kell a nők foglalkoztatottságát Európában. Mindenkiét, de különösképpen a nőkét. Nem tudom, hogy ez európai szinten megoldható-e, hát valószínűleg nem. Ezt a célkitűzést csak a tagállamokkal együttműködve tudjuk elérni, és itt is megint őszinte érdemi vitát kell, hogy folytassanak a tagállamok egymással arról, hogy hogyan tudjuk megoldani ezt a kérdést. Nincs készségem afelől, hogy az intézmények, tehát a gyermekfelügyeletet ellátó intézmények nagyon fontosak, és meghatározzák azt, hogy mennyi időt tudnak a nők a munkaerőpiacon eltölteni. Ha minőségi intézmények állnak rendelkezésre, akkor a nőknek nem kell a munkaerőpiacot elhagyniuk, amiatt, hogy nincs, aki a gyerekekre vigyázzon, illetve nincs a gyerek ellátása, felügyelete megoldva. Sok minden tehát európai szinten is el lehet intézni, de rengeteg feladat marad a nemzeti szintre is. És végül pedig zárásként hadd térjek ki még valamire, nagyon örülök annak, hogy önöknek ilyen nagy elvárásaik vannak a Dán elnökséggel szemben. Hát nem tudom, hogy meg tudunk-e felelni ezeknek az elvárásoknak. Minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni az elkövetkezendő 5-6 hónapban. És a mai vitából kiindulva hadd mondjam el azt is, hogy az elnökség természetesen nincs egyedül. Hogyha tudjuk folytatni ezt az együttműködést, akkor önökre számítva többet tudunk elérni, még a jelenlegi pénzügyi válságban is. Persze ennek az elnökségnek a lehető legaktívabbnak kell lenni. Köszönöm ezt a sok jó gondolatot, és köszönöm az eszmecserét. Ja, Köszönöm teljesen, hogy nagyon Teljesen egyetértek a kollégával, különösen az utolsó megjegyzésével. Øh, Néhány konkrét kérdésre válaszolnék. Romeva úr kérdezett a, az Európai Szociális Alapról, illetve az Európai Szociális Alapra vonatkozó új rendeletről, amely a 2014-2020 közti időszakot fogja szabályozni. Nem tartozik az én hatáskörömbe teljességgel ez a téma, de mindenképpen a tanács eh, eh, nyitott a javaslatokra, de addig, amíg a mm, közös álláspont a tanácson belül kialakul, addig nem tudunk formális eh, tárgyalásokba bocsátkozni a parlamenttel. Ami a kvótákat illeti, természetesen a tanács támogatja a nők egyenlő részvételét a döntéshozatalban, a politika minden szintjén, és az az álláspontunk, hogy Európa minden képességét, tehetségét ki kell használni. Európa, a tanács támogatja azt is, hogy a nők egyenlő részvételét a döntéshozatalban előmozdítsuk, hogyha lesz javaslat a kvótákról, vagy a nők számára vonatkozó bármilyen javaslat, például a vállalatok igazgató tanácsában, akkor arról a tanács majd beszélni fog. A Dán elnökség február 17-én az EFSCO ülésen felveti a nők arányát a vállalati igazgatóságokban. Ott persze felmerül az a kérdés, hogy mit lehet tenni annak érdekében, vagy milyen gyorsan akarunk előrelépést elérni, milyen gyorsan akarjuk eh, kiegyensúlyozni a, eh, az igazgató tanácsban a nők arányát. Én egyébként úgy gondolom, hogy valamit tenni kell a kérdésben, és én kezdem elveszíteni a türelmemet, mert úgy tűnik, hogy semmi nem történik az ügyben. Kill Nielsen eh, asszony dicséretét megköszönöm, és Tarabella úr dicséretét is megköszönöm. A mainstreaming eh, egy fontos eszköz az egyenlőség elérése érdekében. Ez igaz a közlekedésre, igaz a klímaváltozás elleni fellépésre is. Az egyenlőség sikere azon múlik, hogy eh, az állami EU hatóságok be tudják-e csatornázni a gender érdekeket a döntéshozatalba, a politikai célok kitűzésébe és megvalósításába. Ehhez pedig az kell, hogy meglegyenek a kellő statisztikák a témában. Nyilvánvaló, hogy a statisztikákat össze kell gyűjteni. Köszönöm ezt a lehetőséget, ezt a beszélgetést. Köszönöm az elnök úrnak a beszélgetés levezetését, és azt hiszem, hogy a kollégám nevében is beszélek, amikor azt mondom, hogy nagy öröm volt és nagy megtiszteltetés volt itt ülnöm önök között. Talán az életben soha vissza nem térő alkalomnak örülhettem most itt, mert eh, legközelebb 13 év múlva lesz Dán elnökség, ki tudja, hol leszek én. Remélhetőleg addigra egyébként ezeknek a témáknak a nagy része megoldódik. Köszönöm. Minden jót kívánok. Eh, eh, Köszönöm szépen. Kérem, ne menjenek még ki a teremből. Please, could, could you... Pillanat. Kérhetnék egy kis csendet? Vagy kérem, üljenek le még egyszer. Hello! Eh, eh, jag vill avsluta det här passet med att säga att vi... Végezetül Szeretném elmondani azt, hogy én nem tettem fel kérdéseket, hiszen nagyon hosszú volt a felszólalók listája, és szerettem volna másoknak teret biztosítani ahhoz, hogy kérdést tehessenek fel, és meg is, hallhass, meg is hallgathassák a válaszokat, de azért sem kértem szót, mert a múltban már kétszer találkoztam mindkét miniszterrel, és akkor rendkívül sokat beszéltünk a parlament számára is fontos kérdésekről. Ezért eh, önök kitértek azokra a kérdésekre, amelyek nagyon fontosak az Európai Parlament számára. Kérem, egy kicsit csendesedjenek el. Köszönöm szépen. ahogy mondtam, szerint miniszter úrral már találkoztam, és a legfontosabb témáról beszéltem vele, az a nők elleni erőszak volt, hogyan lehetne egy stratégiát kialakítani, egy átlelő stratégiát hogyan lehetne kialakítani, ahhoz, hogy ezt lehessen küzdeni, de ahogy mondtam, Frederiksen miniszterasszonyal is találkoztam már korábban. Ennek során a szülési szabadságról, az anyák védelméről beszéltünk, és örömömre szolgál az, hogy Frederiksen asszony kész arra, hogy kiálljon, emeljen, és Zren miniszter úr is kiáll az esélyegyenlőség mellett, és a klíma kérdés illetve az esélyelőség kérdésében is támogatnak bennünket. Két olyan témáról van szó, meg kapcsolódik egymáshoz. Köszönöm szépen még egyszer, hogy eljöttek ide. Számunkra nagyon értékes volt az, hogy tárgyalhattunk önökkel, konstruktív volt a párbeszéd, és Rödegszen miniszter azt mondta, hogy sok időt terveztünk be erre a vitára. Én meg azt mondtam neki erre, hogy ez egy nagyon élénk vita lesz, ezért kell ennyi idő. Köszönöm szépen, hogy eljött ide hozzánk. Thank you very much.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 with the committee meeting and start. Okay. Uh, uh, hello, everybody. Uh, do you want to speak and uh, make... Ha bárki beszélgetni szeretne, akkor kérem, hogy ezt kint tegyék meg, mert uh, azonnal szavaznunk kell itt bent a teremben. Everybody wants to speak and make conversation. Aki beszélgetni szeretne, azt kérem kint tegye azt meg. Uh, once again, everybody who wants to... Tehát még egyszer, aki szeretne beszélgetni, ezt kint megteheti, viszont nekünk itt bent szavaznunk kell a teremben. <laughs> And we, we now moving on to item number 13. Ránézünk, rátérünk a 13-as napi rendre. És először is eh, Pietkeinen asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Thank you very much all the political uh, groups. Szeretnék köszönetet mondani a frakcióknak, főként az árnyék jelentéstevőknek, akik nagyon jó munkát végeztek, jó együttműködésünk volt, jó módosítókat nyújtottak be, és köszönöm szépen, hogy türelmesek voltak, megértőek voltak, és eh, minden nyelvi későket latba vetették ahhoz, hogy sikerülne módosítókat létrehozni. A szavazás előtt egy dologra szeretném felhívni, illetve kettőre a figyelmüket. Először is eh, volt egy kicsit nyelvileg, illetve jogilag nehéz eh, pont, hogy megtaláljuk a megfelelő megfogalmazást. Ez több pontot is érintett egyébként ez abból fakad, hogy különböző a politikai pártok felelősséges másfajták a választási rendszerek. Nem mindenhol volt eh, lehetséges az, hogy a megfelelő kótákat alkalmazzuk. A kompromisszumos módosítókban elolvashat, elolvashatják a legutóbbi kompromisszumokat, a, azokat, amiket a politikai frakciók értek el a szociáldemokratákkal, a zöldekkel, az AD-vel, és ha jól tudom, a GUE is támogatja ezt, még akkor is, hogyha utolsó pillanatban érkezett ez be írott formában, sikerült ezzel mindent egyesítenem. Következő pontom azt, az lenne, hogy a szavazó listájukon rajta vannak a jóváhagyott szóbeli módosítók, hogyha nem szeretnék, akkor én ezt nem fogom most külön felolvasni ezeket láthatják a papíron leírva, ezeket elfogadták a politikai frakciók. Tehát még egyszer. Köszönöm szépen mindenkinek, és remélhetőleg a szavazás után már arról beszélhetünk, hogy hogyan fogjuk ezt a tartalmat előtérbe helyezni. Sorry, it's a techni- Elnézést, technikai jellegű kérdésem lenne a szavazás előtt. A szavazni szeretnék, viszont nem működik a kártyám. Arra kérném, hogy pluszban majd számolják bele a szavazatomat. Yeah, we have two persons, so you have to count. Igen, két szemét kell majd pluszban beleszámolnunk. Sí, presidente, en mi caso el problema técnico es que me he olvidado. Köszönöm szépen elfelejtettem a kártyámat, ez az én technikai jellegű problémám, kérem, hogy ezt is pluszban számolják majd bele. Hál' Istennek meg lehet oldani ezt a problémát. Tehát ketten nem hozták el a kártyájukat, de is meg tudjuk majd oldani a szavazásba, leszámoljuk ezeket a szavazatokat. Akkor megkezdjük a szavazást, és az első szavazás, eh, az a kettes kompromisszum lesz. To hand. Ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, ezt elfogad. That means amendment 35, 34. A 35, 34, 33, 37, 37 ez okafogyottá válik. Most rátérünk, rátérünk a hármas kompromisszumra. Ki támogatja ezt, kérem tegye fel a kezét, ki ellenzi, tartózkodik. Ezt elfogadtuk ez azt jelenti, hogy 38-39-es módosítók fogyattá váltak. 40-es morstó mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 41-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk egyértelműen. 48, 46, 43, 47, 45, 44, 42, 49 okafogyottá váltak, ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy az 56 az 50, 51, 52, 55, 57, 59, hát okafogyottá vált. Most a hatos kompromisszum következik, ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 61-es és 72-es majd később okafogyottá válik. A 62-es következik, ki támogatja azt, ki ellenzi azt, ki tartózkodik. Úgy gondolom, hogy ezt ellenőriznünk kell. Elektronikusan ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezártam. Yes, it's rejected. Elutasítottuk. Elutasítottuk. 63-as következik, ki támogatja. Ellenzi, tartózkodik, elutasítva. Rátérünk a 65-ösre, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk ellenőrizzük, ellenőrizzük a 65-ös módosítót. A szavazást megnyitom. Okay, the EPP is... Az EPP-nél egyel többen szavaznak. <laughs> Now it's fine. Now it's fine. Most már rendben van, a szavazást lezártam. in favor. 16, it's rejected. It's rejected. Elutasítva. We then moving on to amendment 6. A 64-es következik, ki támogatja, ellene, tartózkodik, azt hiszem ezt elutasítottuk. 66. Ez egy szóbeli módosító. el, mindenki egyetett ezzel a szóbeli módosítóval, senki nem ellenzi, akkor szavazunk erről. Akkor visszatérünk az eredeti módosítóra. Ki támogatja azt? No, it's, it's only one person in the committee. Csak egy személyre van szó a szabadságban. Tehát akkor szavazzunk az eredeti 66-os módosítóról, ki támogatja ezt, ki ellenzi, ki tartózkodik. Szerintem ezt ellenőrizni kellene. Tehát a 66-osról szavazunk, a szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. On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 Pardon? Yeah, the, the two people voting uh, with hands Ketten kézzel szavaznak, nincsen kártyájuk, és ők mellette szavaztak, ezért uh, fogadtuk ezt el. Nagyon jól mutatta, igen. Uh, we are moving on to amendment 67. 67-es. 69-es, javítja magát az elnök, ki támogatja. Elnézést. Six, sorry, we, we on six or seven. Igen, 67-es következik. Itt is van egy szóbeli módosító, ki ellenzi ezt. Akkor visszatérünk az eredeti módosítóra. Ki támogatja azt, kérem tegyék fel a kezüket. Ki ellenzi, ki tartózkodik. Szerintem ezt elfogadtuk. Amendment 69. 69. támogatja. Those are against. Ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítottuk. Ez azt jelenti, hogy a 68-as következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 70-es okafogyottá vált, 71-es, mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 72 okafogyottá vált. Amendment 76 the same, uh, and we don't... A 76-os ugyanez a helyzet, így a 74-es következik. Ki támogatja? Ellene tartózkodik. Elfogadtuk szerintem. 73-os visszavonták. 75-ös mhm okafogyottá válik, mert a 74-est elfogadtuk. Így a 8-as kompromisszum következik. Ki támogatja, kérem tegye fel a kezét. Ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 77-es, 78-as okafogyottá válik, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 79-80-81 és a vált hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84, 85, 86, 87, 83 fogyottá vált. 8A kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 89-es avafogyottá vált. 90-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 91-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 92 a fogyottá vált, 95-ös Erről szavazni kell? Igen, mellette. Ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 94-es mellette. Ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 93-as mellette. Ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ellenőrizzük a 93-ast, a szavazást megnyitom. Az EPP-nél egyel többen szavaznak. Még mindig. A szavazás lezárom. Elutasítottuk. 96 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt is. 96-ost ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Szavazás lezárom. Elfogadtuk egyértelműen. 97-es okopogyottá válik, így a 98-as jön mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 99 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. A 100-as okopogyottá válik, 101-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 102-est ellenőrizzük, visszatérünk a 102-esre, és a szavazást megnyitom a 102-esről. missing one. The vote is closed. It's rejected. Elutasítottuk. Compromise 9. Those are... 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 103-as és a 60-as okofogyattá válik, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A 105-ös, a 106-os, 108-as, 107-es és a 104-es okafogyottá váltak. Most következik a 109-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Ellenőrizzük a 109-es módosítót, a szavazást megnyitom. The vote is closed. A szavazást lezártam. elutasítottuk. Hmm. Amendment 113, uh, those are in favor. 113-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 112-es visszavonták. 111-es következik, 111 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Ellenőrözzük a 111-est. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. Elnök úr, van egy kis problémám. A gép nem jól működik. Hogyha szavazok, akkor a tartózkodás jelenik meg mindig. Pedig nem szavaztam az előbb is. És azt, azt látom, hogy tartózkodás, és úgy is számolja be a gép. Hogyha ha gond van, akkor inkább mutassa a kezével, és beleszámoljuk. No, no, <laughs> es que el verde funciona correctamente, el que no funciona es el rojo. Nos, a, a zöld gomb az működik, csak a piros nem. Ebben a szavazásnál ez nem változtat úgy sem semmit, mondja az elnök. Sorry, it's okay. okay. Uh, Uh, those are in favor on... Ki támogatja a 110 Ki ellenzi? Tartózkodik. Elnőrizzük ezt is. És nem azért, mert... Open on 110. A 110 szavazunk. The vote is now closed. Szavazás lezártam. It's clearly adopted. Egyértelműen elfogadtuk. Amendment 140 falls. Uh... A 114-es okafogyattá vált 115-ös, ki támogatja mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 116-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 117 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 118-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 119-es okafogyottá vált, 120 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy 121, 122, 123-as okafogyattá válik, de a 131-es is. 126-os következik mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 125 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 127 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 124 okafogyottá válik, és a 128 is, tehát így a 130-asról szavazunk, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 129-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 131 okafogyottá vált, a 132-es következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 7-es módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. A preambuló bekezdés. Itt van egy szóbeli beillesztés mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kilences módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A 16-os egy szóbeli módosító, azt kérdezem, ellenzi? Hát akkor visszatérünk az eredeti módosítóhoz. 16. So uh, 16. Those 16-ost ki támogatja, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as. Mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 1-es kompro 11-es kompromisszum. Ja, javítja magát az elnök, lehet, hogy új szemüveget kéne vennem. Egyes kompromisszum következik, egyes kompromisszum ki támogatja, ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. And 19-20 eh, okafogyottá vált, 21 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ez azt jelenti, hogy a 21-25 okafogyottá vált, és 26-os következik mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 28-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 7, those are in favor. 28 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 29, those ellene tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 31-32 fogyattá vált, egyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Uh, yeah, that's a normal amendment. So I have to ask if some... Hetes hivatkozás szóbeli módosítóval, valaki ellenzi ezt, és meglepő módon valaki ellenzi ezt. Yeah, you have to, that floor. I uh, fully respect the right to uh, uh, oppose the... Szeretnék egy szóbeli módosít... Lenne egy kérdésem a szóbeli módosítóval kapcsolatban, szeretnék hozzátenni valamit. Ez nem változtatja meg a tartalmat, ez csak egy idézése az, az ENSZ vonatkozó határozatának részét idézzük itt bár annak ellenére, hogy nagyon szépen fejezte ki magát, ez egy politikai kijelentés ez, ezt elleneznem kell. Persze ez joga van. Szeretnék arra rámutatni, hogy a plenárison szeretnék majd egy nagyon fontos szóbeli mostot benyújtani a börtönben lévők jogaival kapcsolatban az epp eket ezt ellenezte. Szerettem volna csak így elmondani. Elnök, semmilyen probléma nincsen ezzel, ehhez joga lesz. So, uh, yeah, but I, I, I don't think we, I don't know what we discussed. We, we don't need... Nem tudom, most nem hiszem, hogy ezt meg kellene vitatnunk. Önnek nyilván joga van képviselőként arra, hogy reagáljon az elhangzottakra, de most az eljárási szabályok értelmében tovább kell, hogy lépjünk, és a kettes módosítóra térünk rá. Yeah, Mrs. Parvanova, please. Parvanova asszony is szót kért. Elnézés, Hogyha ezt nem változtatjuk meg, akkor azből az fog kijönni, hogyha, hogyha, nem, hogyha nem fogjuk ezt a szobai mostást megszavazni, mert nem szavazunk erről, akkor teljesen más állásrólás fog ebből kijönni. Tehát én, ez egy technikai ö, ö, gond lesz, mert rossz állásrólásra hivatkozunk. Elnök, Table that oral amendment in the plenary later on. It's a normal, normal amendment, so, so it's uh, not... Nos, nem lesz ez probléma, szerintem a későbbiekben. Az egyik kérdés, az egy politikai kérdés, a másik pedig az, hogy hogyan fogunk eljárni, és az eljárásokat is kérdés az egyértelmű. Ezért rákerünk a kettes módosítóra, ki támogatja ezt, azt tegye fel a kezét, ki ellenzi. Elfogadtuk. Hármas, mellett, ellen. Négyes, mellette, ellen. Elfogadtuk. Ötös, mellett, ellen, tartózkodik. Elfogadtuk. Hatos, mellett, ellen, tartózkodik, elfogadtuk. És az állásrólásról magáról szavazunk. A szavazást megnyitom. The vote is now closed, and then we add... Lezárom a szavazást, és a két plusz szavazatot beleszámoljuk természetesen. 26 három arányban elfogadtuk ezt a javaslatot, és gratulálok Pietkájnen asszonynak a kitűnő munkájához. And then we moving on to the next uh, item we, that we should vote about, and that's the... Következő szavazni való a um, két 2010 évi mentesítés EU általános költségvetése harmadik szakasz bizottság. Matera asszonynak adom meg a szót. Köszönöm elnök úr, én csak annyit mondok, hogy mindenkinek megköszönöm a segítséget, aki együttműködött a két vélemény előkészítésében, és azt kívánom, hogy a Költségvetési Bizottság, amely ugye ma mostani napokban ülésezik, is figyelmet tud majd fordítani ezekre a politikákra, amelyek az Európai Parlament prioritását fogják képezni, tehát remélem, hogy ennek a szakbizottságnak a véleményére is összpontosítani tudnak. Sajnos megnyírbálták a költségvetést, és ez általában ránk esett, tehát a, remélem, hogy most egy kicsit gazdagabb költségvetésnek nézünk majd elébe, mint a múltban. Köszönöm, akkor kezdjük is a szavazást. és a kettes bekezdés egyes módosítójával fogjuk kezdeni. Ki van mellette, kérem emelje fel a kezét, ellene, tartózkodás, láthatóan elutasítottuk. A hármas, módosító, hármas bekezdéshez benyújtott technikai módosítóról nem szavazunk, a kettes módosítóról szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva és már is jön a végszavazás elektronikusan. A teljes szövegről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27 3 Elfogadtuk tehát, és most még egyszer megadom Matéra asszonynak a szót, nem tudom, hogy kéri-e, mert hogy a másik vélemény is az övé nem kéri, úgyhogy akkor rögtön szavazunk is a másik véleménytervezetről, az egyes módosítóval kezdünk mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. Ellenőrizzük. Parancsoljanak, az én hibám, nem kellett volna mondanom, hogy szerintem elfogadtuk. Megnyitom a szavazást tehát az egyes módosítóról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító mellette. Kérem, emelje fel a kezét, aki mellette van. Jó, bocsánat, erről nem, nem szavazunk, mert oka fogyottá vált. A hármas következik. Tehát mellette, ellene, tartózkodás, láthatóan elutasítottuk, és ellenőrizzük. Jó, parancsoljanak. Hármas módosítót ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Négyes módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És most az így módosított szöveg egészéről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. Köszönöm szépen Matéla asszony munkáját. We're now moving on and if you please could uh, Just if you want to leave this session hall, you please... Ha valaki elkívánja hagyni a termet, akkor kérem, hogy csendben tegye meg, mert folytatni szeretnénk a munkát. Mi is váltani fogunk. Én is váltani fogok, svédül fogom folytatni, mert a szavazást befejeztük. Okay, are we ready to continue? And I now swap over to Swedish, so... Då återgår vi... Då... Nos, akkor folytatjuk, és átváltok svédre. Következik a 14-es napi rendi pontunk, az európai felsőoktatási rendszerek modernizációja. Először Cseskova asszonynak adom meg a szót, mert ő az előadó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy a Kulturális Bizottság előadójának hálás vagyok, hogy elkészítette a jelentését, és nagy örömmel járulok hozzá a munkához, ennek a véleménynek az elkészítésé, vel. Az előadóktól elnézést kell, hogy kérjek, rögtön itt az elején. Azt mondták nekem ugyanis, hogy nagyon gyorsan kell összeállítanom ezt az anyagot, tehát múlt hét elején szóltak nekem Strasbourgban, hát a tőlünk telhető legjobbat megtettük, és azt észrevettem, hogy még ma is a szakbizottságunk honlapján nem volt elérhető a több, több nyelven ez a vélemény, tehát így nem tudtam megvitatni a véleménytartamát senkivel. Ez tulajdonképpen azért van, azért volt ez a nagy sietség, mert a Kulturális és Oktatási Bizottság mielőbb szavazni kíván a témában. Hát megtettük, ahogy mondtam, a tőlünk telhető legjobbat, és remélem, hogy az árnyékelőadókkal majd egy kicsit később még meg tudom vitatni a vélemény tartalmát, Úgyhogy most csak néhány általános megjegyzést mondanék. Elmondanám azt, hogy miért is gondoltam, hogy ezeket a pontokat venném be a véleménybe. Először is az oktatás és a kutatás a gazdasági növekedés szempontjából nagyon fontos, szerintem e felől senkinek nincs kétsége. A bizottság szerint az európai egyetemek potenciája még mindig hatalmas, már a kihasználatlan potenciál. Ezt írta a bizottság, a 2014-től 20-ig tartó pénzügyi tervben, ugye erről is fogunk ma beszélni. Tehát a bizottság azt javasolja, hogy az oktatásba, kutatásba, innovációba való befektetés mértékét vagy mennyiségét növeljük. Nagyon közel áll a tartalma ennek a véleménynek egy másik eh, véleményhez, amiről már beszéltünk, vagy jelentéshez, a nők tudományban és kutatásban való részvételéről szóló eh, anyaghoz el lesz közel, tehát lesznek átfedések, tehát vannak benne átfedések, a tudomány és a kutatás terén. A bizottság beszél a felsőoktatási rendszer modernizációjáról is, az Erasmus programra kívánok hivatkozni, amely sikeres volt, és a diákok mobilitását támogatja. Véleményem szerint ma a diákok mobilitása elengedhetetlen feltétele a munkaerőpiaci sikernek, tehát a bizottság célja, hogy szeretné a felsőoktatás minden szintjén növelni a részvételt, egy e pozitív, tehát itt a potenciált még nem használták ki a potenciális lehetőségeket. És ennek egyik aspektusa egyébként a nők és férfiak megközelítése. Én a legfontosabb tényezőkre összpontosítottam csak, tehát arra, hogy akadémiai körökben milyen a nők részvétele. Ez javul, de gyakorlatilag vertikális szegregációt lehet megfigyelni, ami történeti okokra is visszavezethető, de arra is, hogy az egyetemeken milyen struktúrák működnek. Akadémiai vagy tudományos körökben gyakran találkozunk olyan gondolatokkal, amelyek a nemi szerepeket elválasztják, és ez aztán tükröződik még gyakran a választott tanulmányokban is. Tehát tudjuk, hogy a tudományok, a matematika, és így tovább szakokon kevés a nők aránya. Nem mondhatjuk persze azt, hogy őket nem érdeklik ezek a tárgyak, vagy ezek a témák, csak azt, hogy a hagyományos megközelítés befolyásolja, hogy a nők milyen utat választanak, és aztán persze, mivel kevés nő szerez diplomát, ilyen területeken nehezebb is álláshoz jutniuk, és aránytalanul vesznek részt a, a tudományos munkában, tudományos körökben, tehát a férfiak szerepe az ura, lesz az uralkodó. Ezért kellene a nőket a felsőoktatási döntéshozatali testületekben, tudományos döntéshozatali testületekben jobban képviselni, vagy az ő képviseletüket megerősíteni. Nem semleges az a döntés, hogy egy posztra szükségképpen férfit választanak. Semleges eljárásoknak kell működniük, és persze ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a nők más problémákba is ütköznek, hiszen a tudományos munkájukat, karrierüket fel kell függeszteniük, amikor családot alapítanak, és mondjuk, hogyha mindkét fél egy házasságban ö, tudományos munkát végez, akkor még bonyolultabbá válik a helyzet. Tehát olyan eszközöket kell létrehozni, amelyek támogatják a munka és a magánélet közötti egyensúly megteremtését, illetve támogatni kell azokat a családokat is, ahol mindkét fél tanul, vagy tudományos és kutató munkában vett részt. Szerintem ez hozzájárul az európai egyetemek versenyképességének a javításához is, illetve a kiváló tudós jelölteket is könnyebben tudjuk ide vonzani. Hadd hangsúlyozom még egyszer, hogy nagyon-nagyon kevés időnk volt ennek a véleménytervezetnek az elkészítésére, és, való, és ezért rendkívül kíváncsian várom a javaslatokat, véleményeket, arra vonatkozóan, hogy mit építsek még be az anyagba. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és meg is adom a szót. A felszólaló nem kapcsolta be a mikrofonját. Well, uh, I read it with interest, I must say, and I thank very much uh, the rapporteur for... Nagy érdeklődéssel olvastam. Megköszönöm az előadónak, hogy ezt a munkát ilyen rövid idő alatt elvégezte. Két dolgot szeretnék hangsúlyozni. Először is nem tudom pontosan, hogy hol is hivatkozik arra, hogy nagyon kevés nő vesz részt a döntéshozatali testületek munkájában. Hogyha ezt megemlítjük, ez nekem nem nagyon tetszene. Mármint az nem tetszik, hogy a konkrét tagállamokat itt felsorolja. Tehát szeretném, hogyha a tagállamokat kihagynánk, és csak általánosságban fogalmaznánk ezt meg nem tudom, hogy a bizottság ezt támogatja ez egy javaslat, tehát a tagállamokat hagyjuk ki, és a gondolat maradjon meg. Én benyújthatom módosítóindítványként is, aztán majd önök szavaznak róla. A szöveg nagy részével egyetértek, tehát az itt elkövetkezendő cikkekkel. A hármas cikk kapcsán azonban van még megjegyzésem. Én magát a koncepciót értem, tehát az a kifejezés, hogy a kritériumokat vizsgálják felül, már ami a vezető kutatási pozíciók odaítélésének a feltételeit illeti, hát szerintem ez nem feltétlenül a jó megfogalmazás, vagy nem helyes olyan nők esetében, akik nagyon komolyan küzdöttek, hogy professzorok lehessenek. Tehát én nem ide nem ezt okolnám, hanem az infrastruktúrát, hiszen az infrastruktúra akadályozza meg azt, hogy ugyanazokat a követelményeket tudják tőlünk is elvárni, és ugyanazokat az objektív értékeket nézzék, mint a férfiak esetében. Tehát én azért átgondolnám ennek a megfogalmazását, a hármas cikk megfogalmazását. Egy kicsit úgy tűnik ez, hogy jaj, a szegény nők, akiknek másfajta feltételeket kell felállítani, más kell, más követelményeket kell teljesíteni. És persze figyelembe kell venni, hogy nőként más kötelezettségek is vannak. Nem, hát én feltételezném, hogy a követelmények ugyanazok, csak infrastruktúra kell amely támogatja a nőket abban, hogy professzorok lehessenek, hiszen érdemesek arra, hogy professzorok lehessenek. Tehát ne azért legyenek professzorok, mert nők, hanem azért, mert teljesítik ezeket a követelményeket, a szakmai követelményekben mindennek megfelelnek. A... Egyébként egyetértek ezzel. Még valamit be kellene venni a szövegbe szerintem. Arról a lehetőségről van szó, hogy a kisebbségek mint például a menekültek, nyelvórákat kaphassanak az egyetemeken. És azt a lehetőséget is biztosítani kellene, hogy az élethosszig tartó tanulás keretében képzésben vehessenek részt az idősebb korosztály hölgy tagjai. Ami a tanmeneteket illeti, a nemi tanulmányok esetén felsőoktatásban, illetve továbbképzésben is egyetértek az előadó javaslataival. Ennyi a véleményem, köszönöm szépen. Någon annan som vill begära ordet? van valaki, aki még hozzá akar szólni? Nincs. Cseszkova asszonynak adom meg a szót. Elnézést. Az Európai Bizottság Waterszele asszony, vagy a társa. Van itt valaki a bizottságtól? Öné a szó. Um, thank you very much. Uh... Köszönöm. Az Európai Bizottság szempontjából a gender dimenzió nagyon fontos, mint ahogy szeptember 20-ai közleményünkben azt jeleztük. Különösen fontos ez a nők felsőoktatási, magasabb pozícióba kerülése témájában ezt üdvözöljük. I så fall går ordet tillbaka till fru Cheskova. Varsågod. Nos, akkor visszaadom a szót Cseszkova asszonynak. Köszönöm, és köszönöm a hozzászólást. Bizonyára majd beadja módosító formájában is ezt, és akkor én pedig bedolgozom a véleményben. to je z mé strany vše. Děkuji. Azt gondolom, hogy a bizottságnak is elég egyértelmű volt az álláspontja, ennyit akartam mondani. Köszönöm. Hát, akkor most már csak a menetrend marad hátra. Módosítók benyújtásának határideje február 7-e. 27-én vagy 28-án fogunk szavazni februárban, a Kulturális Bizottság február 29-én szavaz a témáról, és az áprilisi plenáris műsorára kerül fel. Ezzel elérkeztünk a 15. napi rendi ponthoz. Éves jelentés az emberi jogok helyzetéről a világban. És Jimenez Becerel Barrio asszonynak adom meg a szót. Um, well, this is a, a draft opinion of the annual report of human rights. And um, I think... Uh... Ez egy éves jelentéshez benyújtott uh, vélemény. Azt gondolom, eredetileg ez a 2010-es éves jelentés volt, de aztán a dátum eltűnt. Lehet, hogy olyan dolgot is tettek bele, ami 2011-ben történt, tehát ezzel így általánosabbá vált a dolog. És azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy beszélhetünk arról is, hogy 2011-ben mik történtek. Nyilván a módosítók szempontjából is fontos ezt eh, tudni. Hát eh, én akkor előbb az általános megközelítésről beszélnék, utána pedig majd konkrétabb dolgokról is. Ami az általános megközelítés általános dolgokat illeti, a nők elleni diszkrimináció közül nyilvánvalóan nem fogadható el egyik fajta sem, sem a kulturális, sem a politikai, eh, sem egyéb. Emellett kitértünk az emberkereskedelemre, a szexuális zaklatásra és abúzusra, házas eh, családon belüli erőszakra, Nyilvánvalóan ezek eh, létező problémák szerte a világon. Többek között eh, a háborúban elkövetett eh, tömeges nemi erőszakokról is van szó ebben a jelentésben. A nők általában a békeépítésben és a konfliktusok feloldásában, a békefolyamatokban komoly szerepet játszanak ezt eh, a szerepüket el kell eh, ismernünk, és megpróbálni ösztönözni ezt a szerepüket. Szintén kiemelném a gyermekek biztonságát, különösen a lánygyermekek biztonságát a harmadik világban, mert eh, ők is erőszak áldozataivá válnak gyakran. A konkrét kérdések közül már utaltam az ENSZ szerepére, amelynek egyik feladata a nők védelme, illetve az ENSZ szakosított szervezeteire is. Az Európai Unió együtt kell, hogy működjön az ensz illetve annak szakosított szervezeteivel. Azt gondolom, hogy az egyiptomi, tunéziai, líbiai arab tavasz forradalmak szintén említésre méltóak, mert ott a nők komoly szerepet játszottak a szabadságért való küzdelemben, és hát harcoltak a nők és a lánygyermekek jogaiért is. Mint ahogy mondtam, a jelentés 2010-ről szólt eredetileg, az arab tavasz pedig 2011-ben volt, de én azt gondolom, hogy ennek ellenére beszélhetünk a jelentésben erről sajnálatos módon előfordul még kényszerházasság és gyermekkorban kötött házasság. Engem különösen zavarnak az Európában bekövetkezett gyerekházasságok. Például Európában vannak olyan családok, ahol felnőnek lánygyermekek, és viszonylag fiatalon, nagyon fiatalon hazaküldik őket Tunéziába vagy Egyiptomba, hogy öreg emberhez menjenek feleségül azt gondolom, hogy ezt a fajta kényszerház, ez ellen a kényszerházasság ellen fel kell lépnünk. E, emellett a nők nemi szerveinek csonkítása egy olyan téma, amiről évről évre beszélünk, a szexuális e, erőszak konfliktusok idején emberkereskedelem. Az európai demokra, demokrácia és emberi jogi eszköz e, szerepe itt aláhúzható a nők eh, elleni erőszak, illetve a nők szerepe Törökországban, a nők helyzete Törökországban. Ugye szó van arról, hogy Törökország eh, csatlakozhat az Európai Unióhoz, eh, ott a nők helyzete szerintem aggasztó. Az Európai Bizottság szólítsa föl Törökországot, hogy tartsa be, tartsa tiszteletben az, a nők jogait, amennyiben komolyan gondolja a csatlakozást. Utolsó dolog, amiről beszélnék, a Szaharov díj felhasználása a nők eh, helyzetének javítása érdekében. Azt gondolom, hogy eh, a hálózat felhasználható annak érdekében, hogy a nők jogait eh, kidomborítsuk, és ezt a hálózatot aktívabban használhatnánk. Utolsó utáni dolog, beszéltem a szelektív abortuszokról is. Kínában és más országokban elterjedt a szelektív abortusz, amikor a, kiderül, hogy a születendő gyerek lány lesz, akkor vagy a nő magától, vagy pedig kényszer hatására abortuszra megy. Szerintem fontos fellépni ez ellen. Az árnyék előadókkal beszéltem tegnap, azt mondták, hogy be fognak majd nyújtani módosító indítványt, majd meglátom, mit tehetek Akkor most át is adom a szót a többi hozzászólónak. Köszönöm. Köszönöm, Papadopula asszony következik. Én csak egy rövid nyilatkozatot tennék. Én az SND frakciónak vagyok a raportőre. Azt gondolom, hogy ez a vélemény fedezi, mind, vagy lefedi mindazt a, az eseményt és problémát, eh, amely a harmadik világban éri a nőket, emberkereskedelem, eh, szexuális abúzós, eh, tömeges nemi erőszakok, diszkriminációk különböző fajtái, stb. Fontos, hogy az Európai Unió emberi jogi stratégiája megjelenjen a harmadik országok jogalkotásában. Azt gondolom, hogy az EU-nak komoly szerepe lehet abban, hogy felvilágosítja ezeket a harmadik országokat, hogy hogyan lehet a gender szenzitív aspektusokat megjeleníteni saját jogalkotásukban, különböző, az élet különböző területein érvényre juttatni ezeket a jogokat. Én be fogok nyújtani néhány módosító indítványt. Az egyik arról szól, hogy Törökországban annak ellenére, hogy bizonyos területen történtek előrelépések, a becsülete fenntartása ürügyén elkövetett bűncselekmények továbbra is gyakoriak, ami nyilvánvalóan emberi jogi sérelem. Amikor Törökországban jártunk, akkor eh, hallottuk, hogy nőjogi szervezetek panaszkodtak a becsület bűncselekményekről, ez módosító lesz az ötös bekezdéshez, ami pedig a millenniumi fejlesztési célokat illeti. Szeretnénk ezeket a fejlesztési célokat előmozdítani, mert nagyon lassú az előrelépés, különösen az anyák segítség, anyák egészségét illetően. Tehát lesz még módosító, egy-két módosító, de azt gondolom, hogy ezek a legkritikusabb kérdések, amelyekre koncentrálni szeretnénk. Eh, eh. Köszönöm szépen. Ha ez asszony kívánja, akkor hozzászólhat. Szeretném elmondani azt, hogy a módosító bonyolításának határideje február 2 délután, és eh, február 27-én, vagy február 28-án kerül bemutatásra a jelentés a szakbizottságban. Igen, én is elnyek jelentéstevő vagyok ezzel a témával kapcsolatban, és akár csak Jiménez asszony is e, már elmondta, tegnap volt egy elnyek jelentéstevői ülés, és e, van egy-két dolog, amit még tisztáznunk kell. Nagyon fontos az, hogy hosszú távon támogatni lehessen a nők esélyegyenlőségét, és eh, a reproduktív egészség is rendkívül fontos. Nagyon jó ez a javaslat, jó ez a, az állásfoglalás. Swan úr. Thank you very much. Uh, my name is Michael Swan from the... Köszönöm szépen. A külszolgálattól érkeztem, Michael Swan vagyok. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni ehhez a tervezethez. Számos nagyon fontos kérdést fed ez le. Ez egy olyan terület, ahol a külügyi szolgálatnak a külügyi szolgálat jó hírekkel szolgálhat abban a tekintetben, hogy a főképviselő a nők emberi védelmét prioritással tette, és számos munka van már folyamatban ezzel kapcsolatban, ami az általunk megkapott szöveget illeti. Egy kérdést szeretnék ezzel kapcsolatban feltenni. Még ez az éves emberi jogi jelentése foglalkozik 2010 esetében. A vélemény sem a preambulum bekezdésekben, sem pedig a többi bekezdésben nem utal erre az éves jelentésre. Az lenne a kérdésem, hogy eh, a szakbizottság hogyan látja a vélemény, illetve Hamid úr munkájának eh, kapcsolatát. Elnök. Akkor végezetül Jimenez asszony kapja meg a szót. Okay. Porque, porque estaba aquí. Yes. eh, eh, Me, me decían en la, que era por lo que nosotros lo habíamos, es lo que yo he dicho al principio. Az elején elmondtam már ezt, ez a jelent, ezt a jelentést csak nagyon későn kaptuk meg. Nem is volt dátuma ennek, 2010-re kellett volna vonatkoznia, de azt gondoltuk, hogy mivel nincsen semmilyen, ezért nem kell semmilyen fajta uh, időbeli dátumot feltüntetni, ezért tudtuk belevenni a, az arab tavasz kérdését, és ezt elmondtam már az elején. Igazából ezért nem akartunk semmilyen fajta időbeli utalást tenni, mert későn kaptuk meg ezt a jelentést. Szerintem egyébként is idejön múlt lett volna, hogyha 2012-ben 2010-es jelentésről nyilatkoztunk, ezért nem utaltunk semmilyen fajta időpontra. Ezért hagytuk ki az időpontot annak érdekében, hogy ne keletkezzen zavar. Elnök, köszönöm szépen. Akkor ezennel minden felszólalónak teret adtunk. A módosítók benyújtásának határideje február másodika, és a szakbizottságban február 25-én, 28-án szavazunk erről, márciusban szavaz az AFET erről, majd az áprilisi plenárison foglalkozunk ezzel a témával. Akkor a 15-ös pontot is most már elhagyhatjuk. A következő jelentés tevő már úton van, addig talán beszélgethetünk egy kicsit, míg várunk rá. Mennyi ideig kell még rávárni? kérdezi az elnök. Hát úton van. Ez lenne a legutolsó napi pontunk, tehát egy kicsit várunk. I'm sorry, but we still waiting a, a little bit more. Még mindig várunk egy kicsit, mert tényleg már jön, és már mindjárt ideér. Okay, we then continue, and I... Akkor folytathatjuk. Hogyha sikerült újra a lélegzethez jutnia, ha készen áll, akkor megadom a szót Fiberaszt. Uh, vou falar em português. Uh, Em primeiro lugar, eu peço desculpa, eu estava a apresentar eh, uma proposta. Elnézést kérek. Egy másik eh, szakbizottságban kell bemutatnom egy jelentéstervezetet. Elaborado pela minha antecessora, a deputada Hilda Figueiredo. Figueiredo aztán dolgozta ki az elődöm a tervezetét ennek a jelentésnek amely a 2014 és 20 közötti időszakra vonatkozó több éves pénzügyi keretről szól. A munka dokumentumban leszögezem azt, hogy az Európai Bizottság megközelítése a nemi kérdésekben rugalmasságot igényel, főként ami a nőkkel szembeni kihívásokat illeti, és úgy véljük, hogy itt nem különítettek el külön eszközöket, és ez egy probléma. Nincsen igazából egyértelmű költségvetési sor a nők esélyegyenlőségének biztosítására. A horizontális céloknál van egy-két pénzügyi pont, viszont specifikus eszközöket kell a női kérdésekre elkülöníteni, illetve az esélyegyenlőségre elkülöníteni mert a horizontális szint, illetve a specifikus szint egymást kiegészítve kell, hogy működjön. Azt is aggodalommal látjuk, hogy számos specifikus eszközt csökkentették, például a Daphne eszközt a nők szembeni erőszak leküzdésére szolgáló eszközt, illetve az esélyegyenlőség rubrikában a progress esetében ugyancsak csökkentést eszközöltek. Nos, a specifikus eszközöket vagy törlik, vagy csökkentik, és semmit nem kapunk cserébe. Ami a pénzügyi keretet illeti 2014 és 20 között elmondható, hogy ez nem tükrözi azt, hogy többet kellene befektetni a nők emancipációjába, illetve az esélyegyenlőségbe. Úgy véljük, hogy egy költségvetési eljárást kell elindítani, ahol figyelembe veszik az esélyegyenlőség kérdését is, és ahol specifikus finanszírozást is biztosítanak a női jogok területén. Ugyanúgy, ahogy az a belső Európai Uniós Patikákban az szükséges. A nemek közötti esélyegyenlőségnek meg kell maradni egy specifikus célként a különböző célokban és projektekben. Ehhez az kell, hogy specifikus finanszírozást és finanszírozási eszközöket hozzunk létre. Végezetül elmondható az, hogy a tanácsi javaslat tartalmaznia, a tanácsi javaslatnak tartalmaznia kell bizonyos utasításokat a bizottság számára ahhoz, hogy legyenek költségvetési sorok a nők egyenlősége, női jogok tekintetében, hiszen alapvető jelzője annak, hogy milyen a befektetés, az már benne van a 2020-2015-ös esélyegyenlőségi stratégiában. Lesz majd egy következő stratégia az elkövetkező öt évre, és elmondtam már azt, hogy a specifikus finanszírozásnak biztosítottnak kell lennie, mert a női kérdések még mindig nem kapnak elegendő teret és láthatóságot az Európai Unió politikájában. Az egyik kérdés, amely ugyancsak aggályra ad okot, az a specifikus projektek finanszírozása. Itt is számos projekt található, amelyet a szakszervezetek, női szervezetek hajtanak végre, és annak érdekében, hogy a civil szervezetek és a szakszervezetek is megfelelő finanszírozást kapjanak a jövőben. Itt is arra van szükség, hogy olyan eszközöket irányozzunk elő, amelyek valóban szubvencionálhatnak. Jó lenne az, hogyha nem csak projektekre állna ez rendelkezésre, hanem struktúrákat is lehetne ezekkel finanszírozni. Nos, ami az alapjogokat és az állampolgárságot illeti. Itt is az esélyegyenlőség kérdése nagyon fontos, és itt sem elegendőek az eszközök, amelyeket elkülönítettek. Itt is specifikus finanszírozásra van szükség, például a DAFNA esetében, mert alig ha van még egy fontosabb program, amely a nők elleni erőszak problémákkal foglalkoznak. A szociális alap esetében is öm, eszközöket kell önteni erre a kérdésre, és további eszközöket is ki kell gondolni, amelyeket fel lehetne használni az esélyegyenlőségi kérdésekre. Például az emberi jogok, a demokrácia fejlesztése területén. Köszönöm szépen. Tack så mycket för det och eh, jag lämnar ordet fritt i den här... Köszönöm. Megnyitom a szót, hogyha valaki kíván valamit hozzáfűzni. Cseszkova asszony parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én vagyok az árnyék előadó és van is néhány megjegyzése. Megköszönöm az előadó munkáját, bár ő most nincs itt, de önökön keresztül mégis megteszem ezt. A megjegyzéseim pedig ahhoz kapcsolódnak, amit most itt a kolléganő elmondott. Szerintem ezek a gondolatok nagyon közel állnak az én tapasztalataimhoz. Én is civil szervezetekkel kapcsolatban sok tapasztalatot szereztem már, kutatást és így tovább végeztem a Daphne vagy a Progress egyéb eszközök száma igencsak lecsökkent. Ez volt az egyik megállapítás. A Daphne jelentősége azt hiszem nem megkérdőjelezhető ezen a területen. De tudjuk mindannyian, hogy mennyire fontos ez a téma, ezért támogatnunk kell az éves költségvetés növelését ennek a programnak a vonatkozásában. Általánosságban olyan programtípusokat kellene támogatnunk, amelyek már bebizonyították, hogy sikeresek, csak ezek a programok érdemlik meg, hogy a költségvetésüket növeljük. Egyébként én nem gondolom, vagy nem hiszem, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben az EU-nak jelentősen növelnie kellene a nemekesi egyenlőségét vonatkozó pénzösszegeket általánosságban. Inkább azt kellene megvizsgálnunk, hogy melyek azok a területek, ahol nem sikerült hatékonyan felhasználni a pénzeket, volt, hol voltak problémák, és a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban szerzett tapasztalatok alapján elmondhatom, hogy azért vannak ilyen területek. Ami a Nemek közötti esélyegyelőség Intézetét illeti, szerintem ez egy szükséges intézet, de itt a költségvetés növelése csak a személyzet felvételéhez kapcsolódhat. Most a civil szervezetek és projektek finanszírozási programjai című részhez szeretnék hozzászólni. Az előadó említette, hogy a kisebb civil szervezetek milyen hajtó erői az esélyegyelőség terén végzett munkának. Tehát célzott támogatást kell számokra biztosítani az elkövetkezendő pénzügyi tervidőszaka alatt szerintem lehetőséget kell biztosítani akár kisebb összegek odaítélésére is, tehát sok, minél szélesebb körben tegyük lehetővé ezeknek az összegeknek a felhasználását, tehát minél több civil szervezet élvezhessen ilyen támogatást. Ezt a személyes tapasztalatomból mondom. A célkitűzéseinket úgy tudjuk elérni, hogyha támogatjuk ezeket a civil szervezeteket, mert ők valóban a helyszínen az ilyen célok megvalósításáért dolgoznak. És végül egy utolsó megjegyzés, a család, a gyermekek, a gyermekellátó intézményrendszer témájában. Talán elgondolkodhatnánk azon, hogy egy külön bekezdésbe beemeljük -e ezt a témát ide az anyagba. Tehát arra gondolok, hogy a munka és a magánélet egyensúlyának a megteremtéséről írjunk egy külön bekezdésben. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Kérdezem, hogy a bizottság kíván-e hozzáfűzni valamit. Akkor parancsoljon, asszonyom. Köszönöm Elnök úr, először én általános megjegyzéseket fűzök ez az egészhez, aztán majd a kollega majd mond még konkrétabb dolgokat is. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az új bizottsági jogalkotási javaslatban a különböző programokhoz hatástanulmányt fűztünk, ez a bizottságnak a feladata, mégpedig társadalmi hatástanulmányt, és itt figyelembe vettük a nők és férfiak közti egyenlőség kérdését. Vannak olyan programok, amelyekben ez az aspektus különösen fontos, például a kohéziós politikák egyes részeiben. A jogalkotási anyag, illetve jogalkotási javaslat a nők férfiak közti egyenlőséget itt tovább akarja kidomborítani. Ez az egyik horizontálitás, horizontális kondicionalitásként van megfogalmazva a kohéziós programban. Szintén érdekes, érdemes kiemelni, hogy vannak közös rendelkezések, amelyek a programok végrehajtása során kötelező érvényűek, és amelyek az előző programozáshoz képest is újdonságot jelentenek, valamint a szociális alapok tervezése során is a női-férfi egyenlőség kérdését figyelembe kell venni, gender mainstreaminget, illetve konkrét cselekvések formájában kell például a foglalkoztatás területén a nők helyzetét eh, javítani. Kitérnék még eh, néhány olyan dologra, amely szerepel a jelentésben. Eh, nők és férfiak közti egyenlőség a társadalmi változások és innovációs programban, illetve a kutatási programban is szerepel, valamint az egészségügyi programban is. És most pedig átadom a szót a kollégának. Voilà, donc, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Ami a többi jelentésben szereplő dolgot illeti, a szerepel az, hogy inkább angolul folytatom, elnézést kérek. Az Európai Bizottság célja az volt, hogy csökkentse a programok számát, mert a programok nagy száma hatékonytalanságokat eredményezett, és nem tett jót a kedvezményezetteknek sem, mert különböző szabályoknak és követelményeknek kellett megfelelniük. A Digi Justice eh, szintén eh, tett egy olyan javaslatot, amely alapján eh, a Rights and Citizenship programba bekerült a korábbi DAFNE program és a Progress program. Tehát a DAFNE és a Progress az nem tűnnek el, hanem egy nagyobb programba kerülnek, amelynek számos szélkitűzése van és a cél pedig az volt, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat, és maximalizáljuk a pénz eh, hatását, értékét. Konkrét eh, célok eh, érdekében nem határoztunk meg pántlikázást, de a cél az volt, hanem a cél az volt, hogy konkrétan felmérjük a prioritásokat és a kívánalmakat hosszú távra, lefedve az egész 2014-2020-as időszakot. Végezetül az NGO-k finanszírozásával és projektfinanszírozással kapcsolatban a Rights and Citizens program eh, lehetőséget biztosít eh, arra, hogy működési támogatást nyújtsunk az NGO-knak, illetve eh, projekteket támogassunk nemek közti egyenlőség témában. Nyilván tekintettel kell lenni arra, hogy gazdaságilag nehéz időszakot élünk, és az Európai Bizottság megpróbált olyan tevékenységeket finanszírozni, ahol az elköltött pénznek a lehető legnagyobb hatása van. A kérdés az, hogyan lehet leghatékonyabban elérni a célokat. Um, a kis NGO-k finanszírozását vajon mi végezzük el, vagy ráhagyjuk az állami költségvetésekre. Ez még nem lett megoldva, ez a dilemma. Ez az éves munkaprogram elkészítése során dől majd el, amelyeket majd megvitatunk a tagállamokkal is, a parlamenttel is. Köszönöm. muito rapidamente, só para... Kérem, foglalja össze, asszonyom, az elhangzottakat. Igen, fölírtuk a e, kérdéseket, e, összeírtam a, e, az elhangzott észrevételeket, folytatni fogjuk majd ezt a munkát, és figyelembe veszük, ami elhangzott. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Ezzel 16-os napi rendet is befejeztük. Van-e egyéb napi rendi pont? Nincs egyéb napi rendi pont. 18-as napi rendi pont következik. A következő ülés idejét kell bejelentenem. Hadd emlékeztessek arra, hogy van egy workshop holnap a többéves pénzügyi tervről. Ez délelőtt lesz, 9 órakor kezdődik, és remélem mindenki ott lesz. Tehát nemek közti esélyegyenlőségi szempontból vizsgáljuk meg a többéves költségvetést. Lesz majd egy Libe-FEM közös bizottsági ülés február 9-én csütörtökön, amelynek témája egy nőjogi jelentés, illetve a következő rendes ülésünk 2012. február 27-én lesz. Hadd emlékeztessem önöket, hogy az ülés után egy búcsú kocintásra kerül sor, itt a terem előtt. Figyra, ele, És elköszönünk. Szabéne ugyanis itt hagy bennünket, minden jót kívánunk neki. Majd négy szem közt eh, elköszönünk tőle, tehát ez itt lesz most. Kérem, tartsanak velünk. av, hade med i min I, realize what I'm I say it, maybe it's... Well, it's not, it's not farewell. No. It's something else. but... <laughs>